Diciamo. Sì. Signori, se volete per favore prendere posto. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem foglalják el helyüket, jelentéstevőink jelen vannak, és néhány perces késedelemmel el is kezdjük. Nagyon zsúfolt a mai napi rendünk, tehát kérem, hogy foglalják el helyüket, mert Nincs vesztegetni való időnk, el kell kezdenünk munkánkat. Tisztelt Danzsan kolléga nevében is, aki a Biztonság és Védelmi Albizottság elnöke, szeretném üdvözölni Önöket ezen a második parlamentközi találkozón, ezen év folyamán. Az előző témája, ahogyan Önök erre emlékeznek, az Európai Külügyi Szolgálattal foglalkozott, és június másodikán tartottuk. Ezt a találkozónkat egy rendkívül fontos témának akartuk szentelni mindannyiunk számára, a kihívások szempontjából is, de a lehetőségek szempontjából is, amelyeket a Lisszaboni szerződés kínál a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság és védelmi politika területén. Üdvözölni szeretném Oliver Schuster urat is, aki Eston Márónőt képviseli itt, akinek sajnos más politikai jellegű találkozói vannak amerikai partnereinkkel, és Dekrem miniszter úr sajnos még más kötelezettségeinek tesz eleget. Számosan vannak tehát jelen a mai találkozón. Valamennyi parlament, kivéve a cseh köztársaság, illetve a Holland, Hollandia parlamentjét mindannyian elkötelezettek vagyunk azt illetően, hogy erős parlamenti dimenziót adjunk ezeknek a szakpolitikáknak. Az ülésünk lehetőséget nyújt majd arra, hogy közösen vitát folytassunk azokról a változásokról, amelyeket a Lisszaboni szerződés bevezet, nem csupán tagállami szinten, hanem különleges szintére, szintereken is, ahol az EU kötelezettséget vállalt. Felhívom az Európai Unió főképviselőjét, aki például az egyik kritikus területen Afganisztánban teljesít szolgálatot. Az egyik érdekes kapcsolata az EU-NATO kapcsolat a Lisszaboni szerződés után és a NATO főtitkára jelenlétében fogunk majd délután vitát folytatni. Nagyon remélem, hogy ezen ülés végén világosabb képet nyerünk majd ezekről az újításokról, valamint a kölcsönös felelősségünkről, amelyek, amely ránk hárul, mint európai parlament és tagállami parlamenti képviselőkre. A mai vita hozzájárul majd a már folyamatban lévő munkához, amelyben az elnök a konferenciája és a tagállami parlamentek vesznek részt, és amely a KKBP parlamenti ellenőrzésével foglalkozik. Remélem, hogy nagyon gyümölcsöző és konstruktív találkozó lesz az a mai. Tisztelt kollégák, tehát további késlekedés nélkül meg is adom a szót Danzsán kollégának, akivel társelnökként látom el ezen ülés elnöki tisztségét. Tessék önni a szót, tisztelt elnök úr! Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, kedves kollégák, mindenkinek jó reggelt kívánok. Szeretném üdvözölni a részvevőket az Európai Parlament Biztonsági és Védelmi Albizottsága nevében. Ahogy Albertini elnök már emlékeztetett rá, egy nagyon hasznos vitát folytatunk a nemzeti parlamentekkel a Lisszaboni szerződés következményeiről a védelmi és biztonságpolitikára. Hadd emlékeztessek rá, hogy ez az új szerződés nem csak terminológiai változásokat vezet be a politika elnevezésében, hanem bizonyos nagyon fontos rendelkezések lehetővé fogják tenni az Európai Uniós biztonsági és védelmi politika számára, hogy igazi minőségi ugrást valósítson meg. a bizottság alelnöke ugye külügyi főmegbízott, és a válságkezelésben is változások következtek be. Két nagyon fontos záradékról van szó, az egyik a kölcsönös segítségnyújtás, a másik pedig a szolidaritás rendelkezése, ezek nagyon új dolgok. Aztán a a magasabb védelmi kapacitások kritériumát teljesítő államok számára magasabb szintű együttműködés válik lehetővé, illetve az előkészítésben szorosabb együttműködés. Ezek fontos előrelépések, fontos, hogy ezekről együtt beszéljünk, hogy beszéljünk a közös védelem és biztonságpolitika jövőjéről, és nagyon bízom benne, hogy ez egy sikeres gyümölcsöző párbeszéd lesz. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, köszönjük. Tisztelt és úr, a Lisszaboni szerződés új együttműködési lehetőségeket nyújt európai szinten a külpolitika, biztonságpolitika és a védelmi politika területén. Ezen lehetőségek egy nemzetközi kontextusba illeszkednek, amelyben az Európai Uniót egyre több felhívás éri, hogy a biztonságot, a békét és a stabilitást garantálja. Ugyanakkor növekszik a tudatosság azt illetően, hogy a biztonság, a stabilitás és a béke azt igénylik, hogy egyre inkább alkalmazzuk a polgári eszközöket és szereplőket, és a katonai kapacitásainkat egyre inkább hibrid jellegű missziókban használjuk fel, amelyeknek katonai és polgári jellegük egyaránt van. Nos, a gazdasági válság valamennyi tagállamot arra kényszeríti, hogy a közkiadásaikat észszerűsítsék, nagyon jelentős megszorítások révén a védelmi költségvetésükben. Nyilvánvalóvá tűnik számomra, hogy európai szintű párbeszéd, amelynek az a célja, hogy ebben a megszorításos politikai légkörben a szinergiákat kiemeljük, az rendkívül aktuális most. Sösztel úr, miközben megismételjük köszönet nyilvánításunkat, hogy rendelkezésünkre állt ma, felhívom most, hogy ragadja magához a szót, és mutassa be, hogy milyen lehetőségeket kínál nekünk a Lisszaboni szerződés, hogy kialakítsuk a közös biztonság és védelmi politikát, amely következetes, legitim és hatékony egyben hogy lehetővé tegyük a kollégáknak, hogy kérdéseket tegyenek fel, kérem, hogy felszólalását maximum 15 percben tartsa meg. Emlékeztetni szeretném a parlamenti képviselőket, hogy a megfelelő formanyomtatványokat használhatják, amelyeket az asztalukon találnak a különböző ülésanyagokkal együtt, hogy felszólalási időt kérjenek. Tessék, Sastel úr, öné a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, hölgyem és uraim, tisztelt nemzeti parlamenti és európai parlamenti képviselő urak és hölgyek, tisztelt kollégák 27 tagállamból, akik itt érkeztek, nagy örömemre szolgál, hogy Catherine Ashton nevében szólhatok önökhöz. Ez az első parlament közi konferencia a védelmi és külpolitikai kérdésekről. Peter de Krem, belga védelmi miniszter, sokkal kompetensebb szónok lett volna, sokkal illetékesebb lett volna ehhez a témához szólni, de sajnálatos módon akadályoztata van, és arra kért, hogy helyettesítsem. Ez a konferencia egy olyan pillanatban kerül megrendezésre, amely nagyon fontos. December 1-én egy éve annak, hogy hatályba lépett a Lisszaboni szerződés. Néhány új ö, rendelkezés szerepel a Lisszaboni szerződésben, ezek közül többet már megvalósítottak, például az Európai Tanács szerepe, vagy a főképviselő szerepe már megszilárdult, de további rendelkezéseket még meg kell valósítani, annak érdekében, hogy hatályba léphessen a szerződés teljes mértékben. Az Európai Külügyi Szolgálat is feláll néhány hónap múlva, és különböző eszközöket, szolgálatokat fog tartalmazni, amelyek az Európai Unió életékes politikáinak végrehajtását illetik. Nagyon fontos a közös védelmi és biztonsági politika. Meg vagyok győződve arról, hogy ez az Európai Külügyi Szolgálat új lendületet ad tevékenységünknek. Az Európai Külügyi Szolgálat egy új eszköz, amelyet a Lisszaboni szerződés vezetett be, aminek célja a koherencia, a kohézió, az elszántság megerősítése a külpolitikai szintéren. Nagyon fontos, hogy ennek segítségével jobban meg tudjon felelni egyre nagyobb nemzetközi kihívásainak és kötelezettségeinek. Ami a pénzügyi válságot illeti, politikai felelősként nyilvánvalóan fontos döntéseket kellett hoznunk, amelyek olykor nehézek is voltak. Tudni kell, hogy hol lehet a költségeket csökkenteni. A védelmi politika területén sem kíméltetünk meg ettől. Úgymond spórolni kell a védelmi politika területén is. A külpolitikai védelmi kérdésekért felelős emberek, politikusok erről a kérdésről szólnak. Nagyon fontos a belső parlamentközi együttműködés megerősítése a közös biztonság és védelmi politika területén is. <clears throat> Ennek a megerősített együttműködésnek köszönhetően eszmecserére nyílhat sor. A legnagyobb kihívás a védelmi miniszterek számára, hogy hogyan lehet megoldani a költségvetést, a védelmi költségvetést érintő problémákat, a pénzügyi válságból adódó problémákat, tehát az a fontos, hogy hatékonyabban kell felhasználni a meglévő forrásainkat, pénzügyi eszközeinket. Ezen célkitűzések megvalósítás érdekében minden védelmi miniszter érdeke az együttműködés. Javítani kell a kapacitásokat. Minden keretben nagyon fontos, hogy megfelelő kapacitásokat megerősítve legyen a, a NATO, az ENSZ, a nemzeti szintű aktivitások finanszírozása a kérdés középpontjában nagyon fontos, hogy úgymond egyesítsük erőinket és forrásainkat. Nagyon fontosak a viták, amelyek Gentben lezajlottak, az európai védelmi miniszterek találkoztak informális védelmi tanácsi ülésen. Konszenzus rajzolódott ki, én nagyon fontos, hogy elszántan kell fellépni, és egyesíteni kell erőinket. Ha közösen jó kérdéseket teszünk fel, és közösen jó válaszokat adunk, akkor az Európai Unió sokkal inkább képes lesz arra, hogy védelmi szerepének megfeleljen, a növekvő nemzetközi kötelezettségvállalásának is megfeleljen. <clears throat> Nyilván, a, mi a döntéseket illeti, hogy hogyan lehet a védelmi költséget nemzeti szinten csökkenteni, ez nagyon-nagyon fontos mindenki számára. A informális tanácsülésen a miniszterek arról is beszéltek, hogy ezeket a döntéseket egy európai koncepció alapján kellene meghatározni. Tehát minden nemzeti védelmi miniszter költség kímélő döntését közös alapokra kellene helyezni. Ami a fegyveres erőink méreteit illeti, akkor is, hogyha közösen jó döntéseket hozzunk, nagyon jó lenne a fegyveres erők minőségét és javítani, és kapacitásának, hatékonyságát. Nagyon fontos a, a cselekvési kapacitás megerősítése Európa, az Európai Unió cselekvő képességének megerősítése. Mindannyian tudjuk, hogy a védelmi együttműködés nehézkes probléma, hiszen olyan aspektusokat érint, amelyek a szuverén tagállam, a független tagállam hatáskörébe tartoznak, de jelentős előnyökkel is járt az együttműködés. Az együttműködés célja megfelelő kapacitások garantálása. Nagyon fontos, így lehet úgymond méretgazdasági döntéseket hozni. Nagyon fontos a közös fellépés, a kapacitások, európai meglévő kapacitások megosztása, legyen uniós szinten, vagy kétodali, vagy kétodalú, vagy pedig regionális szinten. Mindannyian tudjuk, Mire van szükségünk? Politikai akaratra, elszántságra, hogy elérjük ezt a célt. Nagyon fontos példa, amelyet a légi erők Eindhoveni parancsnoksága megfogalmazott, ami a anya, tehát a szállító repülőgépeket illeti, más országok is csatlakoznak ez a struktúrához. Ez a központi struktúra ahhoz járulna hozzá, hogy a rendelkezésre álló ö, szállító repülőgépeket, vagy, gép, vagy egyéb járműszállító ö, repülőgépeket mások is használják. Például Afganisztánban nagyon fontos szerepet játszott ez a közös együttműködés. Nagyon fontos a légi szállítás stratégiai szempontból a megerősítése. A Lisszaboni szerződés nem csak arról szól, hogy a közös kül- és biztonságpolitika, védelmi politika területén megerősítjük kapacitásainkat, hanem van az állandó struktúrált együttműködés, megerősített eh, együttműködés azon országok számára, amelyek szorosabban kívánnak együttműködni az Európai Unió keretein belül a védelem és a biztonság területén. Az, hogy eh, közösen értelmezzük a Lisszaboni szerződés rendelkezéseit, ez még egy folyamatban lévő jelenség. Egy szeminárium kerül majd megrendezésre, amely ö, már megrendezésre került júliusban. Nagyon fontos kulcs szó a nyitás, a megnyitás. Nagyon fontos az átláthatóság, illetve a rugalmasság magas szintje. Nagyon, fint, nagyon fontos, hogy meghatározzuk, hogy milyen struktúrák nem, rend, nem állnak még rendelkezésre az Európai Unióban hogy így lehessen például az Európai Védelmi Ügynökség keretében megfelelő lépéseket tenni. Nagyon fontos a kapacitások megerősítése, mert kapacitások nélkül nem lesz megfelelő közös, hiteles, közös kül- és védelmi politika, mely valóban hozzájárul a nemzetközi közösség erőfeszítéséhez, a jelenleg és jövőbeli válságok megoldásához. Nagyon fontos tehát a több oldalúság, a hatékony több oldalúság az Európai Unió szintjén, amely valóban megerősíti a békét, a jogállamiság intézményét Európában. Nagyon fontos az a kihívás, ami Afganisztában vár ránk, Szomáliában. Ezek óriási kihívások. A jelenlegi válság forgatókönyv nagyon is összet. Nagyon gyakran gyengék a kormányok, nem tudják kezelni a helyzetet, nem létezik a biztonsági erők demokrácia, uralkodik a korrupció, a büntetlenség. Vannak olyan csoportok, amelyek a hatalomért, a forrásokért küzdenek, és a polgári áldozatok száma igen nagy, ők a fő áldozatok, a polgári személyek. Nagyon fontos, hogy elkerüljük azt, hogy a biztonsági kockázatok, amelyeket az érintett országok jelentenek, ne veszélyeztessék Európa biztonságát. Mindannyian tudjuk, hogy nincs egyszerű válasz, amely segítségével ezt a válságot meg lehet oldani, és garantálni lehetne a stabilitást. Minden oldalát, aspektusát meg kell nézni ennek a kérdéskörnek. A diplomáciát, a fejlesztést, a gazdaságot, a megfelelő katonai és polgári eszközök rendelkezésre bocsátása, az Európai Uniónak rendelkezésre áll minden ilyen eszköz, a Lisszaboni szerződés megerősítette ezeket a lehetőségeket, hogy koordinált módon használjuk fel ezeket az eszközöket. Például a földrengések hajtén, emlékszünk rá, <clears throat> nem elég, ha eszközöket bocsájtunk rendelkezésre, nem lehet csak eszközökkel megfelelően hatékonyan felállni, fellépni, nagyon fontos az erőfeszítések harmonizálása. Tíz év alatt az Európai Unió több mint 20 válságkezelő polgári és katonai műveletet hajtott végre. Ezek a misszió küldetések megerősített küldetések, más Európai Uniós eszközökkel együtt, diplomáciai eszközökkel együtt, például a rendkívüli főképviselők, az illetékes régiókért felelős EU képviselők tevékenységére gondolok, szorosan együttműködünk a partnerekkel, az ENSZ-el, a NATO-val, és másokkal is természetesen. Engedjék meg, hogy néhány példát soroljak fel a nyugati Balkánon, Bosznia-Hercegovinában vagy Koszovóban az Európai Unió diplomáciai erővezetéseket tett, valamint gazdasági lépéseket is, annak érdekében, hogy elősegítse a stabilitást és az európai perspektívát. Az Európai Unió rendkívüli megbízottai a nemzetközi közösség megbízásából is megfelelő lépéseket tettek a reformok területén, a válságkezelés területén, az európai rendkívüli megbízottak, az EU-s rendkívüli megbízottak nagyon sokat tettek a helyi szinten annak érdekében, hogy garantáljuk a jogállamiságot. Például a szomáliai partok mentén a kalózok elleni küzdelem esetében is elmondhatjuk, hogy az Európai Unió és a nemzetközi közösség ezt a problémát sokkal globálisabb módon kell megközelítse. Az Atlantai program a tengeri, tengerészeti, közlekedési hatóságokkal együttműködve lehet ezt a problémát megoldani. Nagyon fontos a többi tengeri erőbevetés, vagy tengerészeti erőbevetése. Az Európai Unió a szomszéd országok, szomszédos országokkal is folytatott tárgyalásokat, mert mint Szomália szomszédaival, annak érdekében, hogy el lehessen fogni a kalózokat, és nagyon fontos a, azon személyek elfogása, illetve bíróság elé állítása, akik a kalózkodással vádolhatóak. Nagyon fontos megoldást találni, hosszú távú megoldást, hogy ezeket a kalózokat, gyanús kalózokat valóban le lehessen tartóztatni, és az ügyeket nyomon lehessen követni. Nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mi a kalózkodás alapvető oka. Nagyon fontos a jelenség által érintett országok békéinek garantálás. Az ugandai misszió például biztonsági, szommelő biztonsági erők kiképzése céljából jött létre, mert eh, sajnálatos módon a szomeliai fegyveres erők, biztonság erők gyengék, és nem tudják saját területekön garantálni a biztonságot. Az Európai Unió a régióban rendelkezésre bocsátja tengerészeti erőit, nem vagyunk mindig abban a helyzetben, hogy megfelelő eredménye járjanak az erőfeszítéseink, a reális időben tekintve nagyon fontos tehát, hogy az Európai Unió ö, megfelelő lépéseket tett. A Lisszaboni szerződés az Európai Külügyi Szolgálat felállításával ö, ezt a potenciált jobban ki tudja majd használni a korábbi tapasztalatok alapján. Az Európai Külügyi Szolgálat nem fogja módosítani a diplomáciai, gazdasági, fejlesztési és válságkezelői eszközeinket. Az Európai Külügyi Szolgálat egy koherens stratégia megvalósítását teszi lehetővé a válság megelőzése területén is, és ha úgy tetszik, az eszközök összességét koordinált módon kívánja majd felhasználni. Az Európai Uniós delegációk a helyszínen látják el feladataikat, és az Európai Külügyi Szolgálat segítségével koordinált módon lépnek fel misszióink érdekében is. A Lisszaboni szerződés, az Európai Külügyi Szolgálat nem csak ahhoz járul hozzá, hogy a biztonsági védelmi politika koherenciáját növeljük, hanem, ha úgy tetszik, stimulálja a koherenciát, a belső koordinációt a polgári és katonai eszközök felhasználásánál. Ez egy nagyon fontos aspektus egyre több olyan helyzet van, ahol a válságkezelés olyan kapacitásokat kíván, polgári és katonai kapacitásokat, Afganisztán nagyon jó példa, vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság, tehát ezen válság által sújtotta területek nagyon komplex kapacitásokat követelnek meg. Az igazságszolgáltatás a rendőri erők, a fegyveres erőkön túl, nagyon fontos tehát a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása, nagyon fontos a fejlesztés, zsipolitika szerepe. A komplex problémák megoldására megfelelő struktúrákat kell létrehozni. És még fontosabb ennél is az, hogy nagyon fontos szellemiségben járjunk el mindeközben. Nagyon fontos a polgári és katonai kapacitások felhasználása. Nagyon fontos, hogy a polgári lakosság élni tudjon a katonai kapacitások biztosította lehetőségekkel, e, és nagyon fontos az is, hogy a polgári e, személyek által garantált e, tanulságokat is le lehessen vonni. Mint említettem, nagyon fontos a szinergia a polgári és katonai kapacitások között. Ez a szinergia, ha úgy tetszik, kettős felhasználást tesz lehetővé, a polgári és katonai kapacitások felhasználásánál. Nagyon fontos minden elemet kiemelni. A tagállamok, az Európai Unió ki kell fejleszten, megfelelő képzőprogramokat annak érdekében, hogy a polgári és katonai személyzet megfelelő készségekkel rendelkezzen. Nagyon fontos a magas szintű kompetencia. Végül pedig a Lisszaboni szerződés külön kimondja, hogy a képviselők a missziók katonai és civil jellegére egyaránt ügyelnek. A külügyi szolgálaton belül a válságkezelő katonai és civil szervezeteket összevonják. Nagyon örülök az Európai Parlament állásfoglalásának a katonai és civil együttműködésről, illetve a katonai és civil kapacitásokról. Kedves kollégák, említettem, hogy milyen fontos ezeknek a kapacitásoknak a jobb felhasználása, illetve az Európai Unió többi eszközével való együttes felhasználása. Most még azt szeretném elmondani, hogy mennyire fontos az Európai Unió számára a partnerségek megerősítése. A partnerekkel való együttműködés mindig is az Európai Unió külső fellépésének az alapját képezte, a hatékony, effektív multilateralizmus pillérjét. A többi szerepvállalóval való partnerség a fellépésünk alapvető részét képezi, és a hatékony partnerség igen fontos és hasznos lehet. Erős jelzést kell küldenünk, amikor válsághelyzet alakul ki. Szeptemberi ülésén, amelyel a külügyi stratégiai partnerséggel foglalkozott, az Európai Tanács úgy ítélte meg, hogy a Lisszaboni szerződés minden lehetőségét ki kell használni a kihívások felvállalására a külügyi nemzetközi szintéren. Meg kell, hogy mutassuk, hogy az Európai Uniónak saját hangja van. Nagyon nagy felelősséget jelent így a stratégia, a fellépés megtervezése, kialakítása, az ENSZ-el való együttműködés sarkalatos pontja a közös biztonság gazdaság és védelmi politikának. Ez messze túl kell, hogy menjen az ünnepélyes nyilatkozatok szintjén. Szoros együttműködésre van szükség a helyszínen, a terepen, így a kongói köztársaság keleti részében együttműködünk az ENSZ erőkkel, illetve Koszovóban és Csádban vagy a közép-afrikai köztársaságban hát is vettünk feladatokat. Az ENSZ és az Európai Unió mindenütt együtt kell, hogy működjön, ahol jelen van az Európai Unió és az ENSZ 2003-ban közös nyilatkozatot is tett az együttműködésről a válságkezelés terén, illetve 2007-ben nyilatkozat született az ENSZ és az EU között a válságkezelésben betöltött együttműködésről szintén. Nagyon fontos, ahogy a az operatív irányítás átvételének példái is mutatták, hogy foglalkozzunk a nagyon különböző munkamódszerekkel, az EU és az ENSZ munkamódszereinek különbözőségével. Az Európai Uniónak ö, nagyobb súlya kell kötelezettséget vállalnia több tagállam szerint az ENSZ missziókban a közös biztonság és védelmi politika egyik sarkalatos pontja a NATO-val való együttműködés is. Úgy ítéljük meg, hogy ez egy pozitív dolog. Koszovóban, Bosznia, Hercegovinában, illetve a szomáliai vízeken együtt működünk, és nagyon sok közös érdekünk és célunk van a NATO-val. Az EU-nak és a NATO-nak sok tagállam szerint még szorosabbra kell fűznie az együttműködését, hiszen a szervezetek alapításakor sok szempont még nem érvényesült. Ugyanakkor politikailag ez nyilvánvaló nehézségeket vet fel szeptemberi európai csúcson az állam és kormányfők felkérték a főképviselőt, hogy vizsgálja meg, hogy milyen területeken lehet még tovább erősíteni az együttműködést a NATO-val, milyen módja, módozatai lehetnek a konzultációknak, a személyzet közötti együttműködésnek operatív területeken, illetve hogyan lehet ennek az együttműködésnek az alapjait megújítani. Ezt a kettős megközelítést folytatjuk az elkövetkező hónapokban is. A két szervezeten belül a partnerek egységben kívánnak együttműködni a sajátosságaik alapján. A NATO most vizsgálja felül stratégiai koncepcióját, és készül a következő csúcstalálkozóra Obama elnökkel. a, végül szólnék a feltörekvő ö, államokról, hatalmakról ö, és az összes globális szerepvállalóval való kapcsolatainkról. Ö, ezeket is meg kell erősíteni az Európai Uniónak. Ö, már említettem a kalózkodás elleni küzdelmet, illetve említeném, hogy a válságkezelésben korábban nem résztvevő országok, mint Kína vagy India is fontos partnerek számunkra, illetve az ASEAN közösség, a Kongói Demokratikus Köztársaság, amelynek nagyon sok partnerre van, Kína, Dél-Afrika, illetve az Egyesült Államokkal való együttműködés már megvalósult, és Csádban Oroszországgal is együttműködünk. A biztonság és védelmi politika ugye Lisszabon hatályba lépése óta nagyobb kiadásokat is felvet. A tanács azt javasolta, hogy az interparlamentáris párbeszédet erősítsük meg, ahogy a Lisszaboni szerződés is előírja azt. A NEU ugye hamarosan megszűnik, tehát nem lesz már olyan fórum, ami a nemzeti parlamentek közötti biztonság és védelmi kultúra kialakításán munkálkodott. A nemzeti parlamenteken múlik majd, hogy az EU-n belül milyen típusú együttműködésben folytatják majd a munkát, ahogy a szerződés első cikke is szól róla. Madridban találkoztak a tavasszal a külügyi bizottságok képviselői. Eston asszony elmondta, hogy készen áll arra, hogy segítséget nyújtson a nemzeti parlamentek együttműködéséhez. Október 18-án Brüsszelben a külügyi bizottságok elnökei találkoznak, illetve október 27-én az Európai Parlament Külügyi Bizottsága hívta meg a nemzeti parlamenteket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, a 27 nemzeti parlamentből érkezett résztvevők, mindenképpen fejet kell hajtanunk azok előtt, a katonák előtt, akik az EU 27 tagállamából a világ különböző pontjain teljesítenek szolgálatot minnyáján büszkék lehetünk az ő munkájukra, akár az Európai Unió, akár az ENSZ kötelékében küzdenek is. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok ehhez a vitához. Köszönöm, államtitkár úr. Az ön felszólása rendkívül széles körül volt, és egyes kollégákat felszólásra ösztönzött, akiknek rögtön szeretném is megadni a szót. Elsőként Leon Kerez úrnak, aki a külügyi bizottság elnöke. A lengyel szenátusban öné a szó, Keresz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennél a nagyon fontos felszólalásnál, amit Sester úrtól hallottunk, a figyelem három alapvető feltételezésre irányult. A közös megértésünket illetően, az megerősített struktúrált együttműködést illetően, amely kölcsönös támogatást és segítségnyújtást irányoz elő, valamint a szolidaritási záradékkal is foglalkozott. mint ahogy ez a bizottság tagállamokhoz intézett közleményéből is kitűnik. A figyelmüket szeretném felhívni még valamire a lengyel szenátus nevében. Azt illetően, hogy milyen jelentőséggel bír az, hogy az struktúrát megerősített együttműködést kidolgozzuk. Sasztal úr, nem elegendő a megfelelő eszközökkel való rendelkezés, hanem ezeket az eszközöket megfelelően koordinálni is kell. Úgy tűnik, hogy az a helyzet, hogy éppen az eszközök koordinációja jelentőséget kell, hogy nyerjen. És ebben az összefüggésben azt hiszem, hogy van egy igény azt illetően, hogy a megerősített, a struktúrált együttműködésen dolgozzunk. Szeretném kiemelni, hogy a kölcsönös támogatás és segítségnyújtásra vonatkozó záradék alapvető jelentőséggel bír. annak fényében, hogy egyre növekszik a függőségünk és ezen záradék értelmezése az államok közötti együttműködést meg kellene, hogy könnyítse az Európai Unión belül, hogyha arról van szó, hogy megosszuk például a költségeket, vagy például szakosodjunk a védelmi kapacitások fejlesztése területén különleges jelentőséggel bír véleményem szerint egy olyan pont, amely a 42-es, 43-as cikkre vonatkozik az, a Lisszaboni szerződésben, hiszen itt az szerepel, hogy van egy olyan tagállami csoport, amelyeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy missziókat hajtsanak végre, tehát tagállami csoportoknak. És ebben az összefüggésben ezen cikkeket közvetlenül alkalmazni lehet. Ez egy nagyon nagy kihívás. Én a lengyel szenátus képviselője vagyok, és láttam ezt a két cikket a szerződésben, láttam, hogy ezek arra utalnak, hogy egy közös álláspontot kell kidolgoznunk. Hogyha arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződés előírásait akarjuk végrehajtani. Most személyes véleményemet fejezem ki. Úgy vélem, hogy figyelni kell arra, hogy ezen cikkek alkalmazása gyakorlatban egy közös értelmezés előzetes kidolgozása nélkül nem lehetséges. Tudnunk kell, hogy mit is jelent, hogyha egy tagállami csoport egy ilyenfajta missziót akar végrehajtani végezetül. Még szeretném kifejezni, hogy Lengyelország megközelítése nyitott e tekintetben, itt az inkluzivitásról van szó, és nyomatékosan utalunk arra, hogy alapvetően a tagállamoknak kell ebben az ügyben dönteniük, azaz, hogy részt vesznek -e egy ilyenfajta misszió végrehajtásában. Itt az együttműködésről és a szolidaritásról van szó elsősorban. Elnök, köszönöm, Kirasz úr, most pedig Dinos Pretos úr kapja meg a szót, aki a Külügyi és Védelmi Bizottság elnöke a görög parlamentben. Köszönöm szépen. Először is köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy megszervezte ezt a konferenciát, hogy együtt elbeszélgethessünk a közös védelmi és biztonságpolitikáról. A Lisszaboni szerződés, és annak első számú jegyzőkönyve a nemzeti parlamenteknek lehetőséget nyújt ahhoz, hogy vegyenek részt a közös döntések meghozatalában, a közös politikák kialakításában. És ugye itt van a főképviselő funkciója is, és ehhez kapcsolódóan ugye van az Európai Külügyi Szolgálat is, amely a közös védelmi és biztonsági politikával foglalkozik. Mindazonáltal a védelmi bizottságok nagyon fontos szerepet játszanak a Nemzeti Parlamentben is. Én egy ilyen bizottságot képviselek itt az Európai Parlamentben. A kormányközi aspektus ennek a kérdéskörnek nagyon fontos. A nemzeti parlamentek fontos szerepet játszanak ennek a politikának a kialakításában. A másik fontos tény az az, hogy miután nem sikerült a Nyugat-Európai Unióba több nemzeti parlamenti aspektust bevonni, ugye 2011. júniusában meg is szűnik a NEU, az új szerződés értelmében a nemzeti parlamenteknek meg kell találniuk valamilyen struktúrát. Vannak elképzelések erre vonatkozóan, és a parlamenti házelnökök konferenciáján jövőre össze kívánunk állítani néhány javaslatot. Már megfogalmazódtak elképzelések a francia nemzetgyűlés, az olasz szenátus részéről. Ezekről a kérdésekről mi hamarabb döntést kell hozni, nyilvánvalóan helyes, az, hogy az együttműködés az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között nagyon fontos, hogy az Európai Parlament szerepét meghatározza az új szerződés, nagyon fontos szerepet játszik majd. A Lisszaboni szerződés együttműködésünk alapját képezi. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti együttműködése gondolok. Azt gondolom, hogy a közös védelmi és biztonság politikához kapcsolódó kérdéseket harmonizált módon kell megközelíteni. Kellene valamilyen parlamentközi, interparlamentális testület, amelyben képviseltetnék magát a nemzeti parlamenti képviselők, illetve az Európai Parlament képviselői. Nem egy új intézményt akarok létrehozni az Európai Unióban, hanem egy konkrét olyan informális testületről, amikor öm, összeülnének az érintett képviselők, elég lenne egy kis titkárság, amely segíteni ennek az informális tanácskozásnak a munkáját, lennének szakbizottságok, ezen testületen belül, amelyek az európai külvédelmi és biztonságpolitika aspektusával foglalkoznak, lennének jelentéstevők, lennének jelentések, és így valóban struktúrált támogatást tudnánk nyújtani ezeken az adott területeken az érintett döntéshozóknak. Persze már többen reagáltak ezekre az elképzelésekre. Európai parlamenti képviselők mondtak néhány dolgot ezzel kapcsolatban, talán ez egy drága, költséges, ormótlan, szervezet de szerintem ez nem helyes, ez a megállapítás. Szerintem, ha 5-6 ember lenne a titkárságban, aki segítené a munkánkkal, tehát ez nem egy olyan nagy aparátus 5-6 ember. Ez szerintem, ha megnézzük néhány intézmény méretét itt Európában, hát van, ahol 5000 emberből áll a személyzet, nem igaz, hogy ebből a, ezekből a nagy szervezetekből nem találnának 5-6 megfelelő embert, aki ezt a kis titkánságot vezetné. Brock úr tegnap azt mondta a Lisszaboni szerződésről folytatott vitában, hogy az Európai Parlament talán mégiscsak támogatna egy ilyen elképzelés, sőt, biztosítaná a kis titkársági csapatot is. És úgymond pozitívan jó szándékkal viszonyul ehhez az elképzeléshez az Európai Parlament mármint. Nyilván garantálni kell, hogy ez egy független testület legyen, hogyha hatékonyan kíván dolgozni. Máskülönben ugyanazt csinálnánk, mint itt, de nem lenne semmilyen hatása. Nem lenne jelentéstevő, nem készülne jelentés, állásfoglalás. Elbeszélgetnénk, aztán mindenki fogná magát és hazamenne. Én szerintem jó lenne egy struktúrált párbeszéd. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szólhattam önökhöz, de a javaslatom az, hogy beszélgessünk el arról, hogy hogyan lehetne intézményesíteni a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti új kapcsolatrendszert. Egy konkrét struktúrát testület segítségével, amelyről éppen szóltam. Amely hatékonyan tudna dolgozni. Köszönöm. Köszönöm, Ratosz úr. A felszólalása bizonyosan nagyon érdekes volt, de mindenféleképpen szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra a tényre, hogy munkánk első része, melyet Saster miniszter úr vezetett be, arra vonatkozik, hogy megerősítsük a biztonság és védelmi politikát. Ami viszont a parlamenti ellenőrzés legitimitására vonatkozik, Dungeon kolléga beszámolója a délelőtt második felében fontos témákra fog összpontosítani, és a vita majd akkor foglalkozhat ezzel a témával. Természetesen mindenki szabadon kifejtheti gondolatait akkor, amikor akarja, de ez egy szervezési ok, ami miatt jó lenne, hogyha a felszólalások erre a két témára összpontosítanának a napirend szerint. Most pedig következzék az Európai Parlament első felszólalójának felszólalása, mégpedig Andrew Duff kap szót az ALDE képviseletében. Tessék, Duff úr! Uh, uh, Tisztelt elnök úr! Úgy gondolom, hogy három fontos feladatot kell elvégeznünk. Az első megfelelően értékelnünk, elemeznünk kell a nemzeti katonai képességeket, azoknak az erejét, szisztematikus költséghaszon elemzésre van szükségünk a 27 tagállamban. Azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk képesek effektíve fellépni, erőt alkalmazni, hatékonyan katonailag fellépni a védelem és a biztonság szerepvállalóiként. Mielőtt ezt az átfogó elemzést elvégeznénk, úgy gondolom, hogy a kvalitatív, előremutató lépésekről spekulálni, így fegyveres erőink integrációjáról spekulálni, illetve a szorosabb együttműködésről katonai és civil képességeink, kapacitásaink között végül is spekuláció marad. a tények sokkal alaposabb ismerete alapján végezhetünk csak tervezést, mint amivel jelenleg rendelkezünk. A második lépést az Európai Tanácsnak és Kathy Ashtonnak kell megtennie. Napirendet, menetrendet kell készíteniük az állandó struktúrált együttműködésre vonatkozóan. az állandó jelleggel integrált fegyveres erők kialakítása rendkívül bonyolult feladat, és nagyon időigényes. Még sok idő kell, hogy elteljen, amire látni fogjuk, hogy hogyan valósítható ez meg. Több államban, így az Egyesült Királyságban is, egy alapvető döntésnek kell megszületnie arról, hogy az adott tagállamok a közös haderőben részt kívánnak-e venni. Ezt a döntést tehát meg kell hozniuk ezeknek az országoknak. A harmadik fő feladat egy probléma, Törökország problémája ugyanis amíg nem rendeztük Törökországhoz fűződő stratégiai viszonyunkat, az Európai Unió és a NATO együttműködésének elmélyítése meddő gondolatnak minősül. A fő politikai prioritás Keti Ashton számára tehát a török ciprusi vita megoldása kell, hogy legyen. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Dafur. Most pedig egy olasz kolléga kap szót, Edmond Csirielli, aki az olasz képviselőházban a Védelmi Bizottság elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr, tisztelt kollégák! Megpróbálok nagyon rövid lenni, anélkül, hogy megismételném azt, amit a kollégák mondtak a szerződés fontosságáról. Azt hiszem, hogy alapvető jelentőség az Európai Unió számára folytatni az integrációt és a politikai és a katonai műveleteket a NATO-val együttesen, illetve ezt kiegészítve fontos Oroszországgal együttműködni újra. Azt hiszem, hogy ez stratégiai érdeke az Európai Uniónak, hogy, az, hogy Oroszország teljes mértékben társuljon a stabilizációs fellépésekhez, a béke fenntartásához a világban túl azon, hogy természetesen az EU egyik nagy szomszédjáról van szó. Szeretném felhívni az Európai Unió valamennyi résztvevőt, szereplőjét, hogy szolidárisabbak legyünk az afganisztáni kérdésben, illetve beavatkozással kapcsolatban. Hiszen mindannyian nagyon fontos költségvetési részünket adjuk erre a célra, de Olaszország például most már majdnem két milliárd eurót folyt, fordít évente az afgán, afganisztáni missziójára. Természetesen ennek nagyon fontos és nehéz emberi vonzatai is vannak ez nyilvánvalóan prioritást élvező beavatkozás a világban és az EU biztonsága szempontjából is, ezért azt hiszem, hogy minden tagállamnak a lehetőségeihez mérten a lehető legszolidárisabbnak kell lennie ebben a kérdésben, ami a védelmi ipart illeti a fegyverkezési ipart, amely szintén központi jelentőségű téma, továbbra is folytatnunk kell az integrációt, tehát teljes mértékben végre kell hajtanunk az EU irányelveit a szabad versenyről és az administratív terhek csökkentéséről, különösen az exportot, illetően az EU-n belül, és nagyon fontos meghaladni a széttöredezettséget, mind a termelés területén, mind pedig a kutatás területén. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az EU sokkal kevesebbet költ erre, mint az USA, és 89 program folyik, kutatási program, és 30 program a tagállamokban, ami nagyon sokat elmond a széttöredezettségről ezen a területen. Nagyon fontos az integrációs és együttműködés ezen a területen, fontos az eszmecsere, a képzés, a katonai képzési intézményekben is, különösen ezen a területen, ahol a az Európai Unió közös felelősségvállása konkrétabb módon kifejeződik. Nos, itt nagyon fontos jól kiképezni a személyzetünket közösen és megfelelő módon. Aztán itt van az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának kérdése is, ami szintén nagyon fontos, az eddig elhangzottakkal egyetértve. Végezetül tudomásul véve azt, ami a nyelv eltűnésével történik. Azt hiszem, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament a tagállami parlamentekkel együtt létre kell, hogy hozzon valamilyen közös munkacsoportokat, mint például olyat, mint amit ma rendezünk, de ahol talán a KKBP főképviselője is részt vehetne, hogy be tudjon számolni ennek, nem csupán az Euró- erről, nem csupán az Európai Parlamentnek, hanem a tagállami parlamenteknek is. Köszönöm. Köszönöm, Csirieli úr, most pedig egy európai parlamentbeli kolléga kapja meg a szót, mégpedig Christian Eller kolléga a néppárt részéről. Tessék! Nagyon szépen köszönöm. Kedves kollégák, röviden szeretnék egy területre kitérni, ami a polgári katona együttműködést illeti. Az Európai Parlament egy kezd, saját kezdeményezésből döntött Danjean elnök úr, aki ugye az Védelmi Abizottság elnöke támogatta ezt, ami a polgári katona együttműködést illeti, ez egy olyan terület, ahol szerintünk a leggyorsabban praktikus segítséget lehet nyújtani. Sőt, praktikusan el lehet mélyíteni az európai erőfeszítéseket. Éppen ezért, mm, miután itt van az, akinek a hatáskörébe tartoznak a stratégiai döntések, szerintem a fő képviselő asszony területén kiemelten kellene kezelni ezt a kérdést. Szerintem a nemzeti parlamentek képviselői számára fontos tudni, hogy a tanács volt az, amely az elmúlt években évről évre a csúcs találkozókon a fő célokkal meghatározta a struktúráinkat. Azokat a struktúrákat, amelyeket úgymond megáldottak és jóvá hagytak, ugye 11 ezer ember dolgozik a civil polgári kezdeményezésben, három területen vannak műveletek, különböző intenzitású együttműködésről van szó a polgári vagy katonai területen. A valóság Európában olyan, hogy elsősorban a polgári területen 3000 fővel képviseltetjük magunkat, és nagyon nagy nehézségekbe ütközünk, hogy egyáltalán biztosítsuk ezeket a személyeket az adott küldetésekhez. Az Európai Parlament nem meta szinten kíván érvelni, hanem megkívánja, tisztázni kívánja azokat az alapokat, amelyekről döntöttek a tanácsi szinten, és meg kell nézni, hogy az emeleti döntésekhez képest mi a helyzet a valósággal. És azt kell mondani, hogy a nemzeti kormányok a tervezéseikben, a célkitűzéseikben, döntéseikben, a határozataikban előre haladottak, miközben a valóság úgymond nagyon is áttekinthető a helyszínen. Éppen ezért nagyon fontos egy részről, hogy a mostani helyzetben, ahol arról van szó, hogy kialakítjuk az Európai Külügyi Szolgálatot, illetve annak operatív struktúráit, nagyon fontos, hogy először öm, öltenek alakot ezek a struktúrák. Nagyon fontos, hogy a tagállamok és a nemzeti parlamenti kollégák számára is nagyon fontos, hogy nagyon is előre szaladtak a döntéseikkel. A valóság viszont utánuk öm, lassan halad, tehát utánok biceg a nagy évű tervek után. Ha lenne egy Haiti 2, ha lenne egy ilyen dimenziójú katasztrófa, mint a haiti földrengés, azt hiszem, az ilyen dimenziójú katasztrófáknál a katonai erők bevét, bevetése nélkül nem lehet megoldani a problémát. Az a baj, hogy a magunkra kényszerített feladatoknak sem tudunk megfelelni, kapacitásunknak. Ez a hitelesség kérdése is, az Európai Unió hitelességének, hitelképességének kérdése. Nagyon fontos, hogy gyakorlati módon azt kell nézni, hogy hogyan lehet kialakítani, megőrésíteni a polgári katonai kapacitásokat. Nem új határozatokról van szó, megfelelő struktúrák létrehozásáról. Ezért nagyon és nagy érdekünk fűződik ahhoz, hogy párbeszédet folytassunk a nemzeti képviselőkkel. Hiszen a nemzeti parlamentek képviselői tudják, vagy érzik, hogy milyen döntéseket hoztak a nemzeti kormányok, és önök tudják elmondani, hogy bizonyos döntések miért valósíthatóak meg nehezen, politikai vagy pénzügyi okból kifolyólag. És utolsó megjegyzésem, ami a katonai részt illeti, nem politikai témákkal foglalkozunk, hanem a meglévő battlegroupokra, harccsapatokra. Persze a Lisszaboni folyamattal nincs megoldás a harci alakulatok finanszírozására. Csak az északi harci alakulat, ami formálisan már nem létezik, pénzügyi támogatást kapott, és most pedig az északi harci alakulat öm, példaértékű struktúraként áll, és a többi harci alakulatot feloszlatták, és struktúrálisan semmilyen hatások nincsen. Azon kell elgondolkoznunk, hogy a, hogyan lehet jobban összeilleszteni a polgári és katonai elemet. Végig kell gondolni, hogy mi értelme létrehozni egy battle groupot egy harci alakulatot, utána meg feloszlatjuk. Ki kell találnunk egy megfelelő pénzügyi mechanizmus, legyen az aténi mechanizmus vagy más. Tehát olyan pénzügyi mechanizmus kell kialakítani, amely alapvetően eh, nem szabad, hogy eh, annak az országnak a terhére kerüljön finanszírozása, amely ország véletlenül éppen tagja ennek a harci alakulatnak, ennek a battle groupnak főleg a kis országok esetében ez túl nagy ter, éppen ezért nem működnek ezek a harci alakulatok vagy pártoklubok. Köszönöm, Éler úr. Emanuel Zingeris kap szót, aki a külügyi bizottság elnöke a Litván parlamentben. Köszönöm szépen, elnök úr. ez az első része a mai ülésnek, ami egy nagyon fontos találkozó. Talán az Európai Unió eredetéhez kell visszanyúlnom. Schumannhoz és az alapító atyákhoz, illetve meg kell vizsgálnunk a Lisszaboni szerződést is. Hogyha a kezdetekről gondolunk, akkor meg kell, hogy állapítsuk, hogy egy idő után eh, tíz eh, volt kommunista ország, és csatlakozott az Európai Unióhoz. Az Európai Unió demokratikus közösséget jelent, ahol 27 tagállam eh, játszik szerepet. Teljes egyetértésben ítéljük meg a demokratikus értékeket, a jogállamiságot. Most egy fontos területről, az Európai Unió védelmi politikájának jövőjéről beszélünk. Amikor erről van szó, hangsúlyoznunk kell a világ többi országa iránt ti szolidaritást azon országok iránt, amelyek osztják értékeinket. Az is nagyon fontos, hogy ne kettőzzük meg a NATO erőfeszítéseit. Nagyon fontos az Egyesült Államok részvétele a fellépésekben. Közép-Európa számára az Egyesült Államok nagyon fontos szerepet játszott a hidegháború idején, illetve abban, hogy gondoskodott demokratikus jövőnkről 50 év szolgaság után. Ezért úgy gondoljuk, hogy nem szabad megkettőzni a funkciókat. Ez az első fontos mondani való. Másfelől a hatékonyságnak, hatékonyságunknak egyéb ismérvei is vannak. Hadd emlékeztessek az ukrajnai, moldovai szerepünkre, politikai szerepet töltöttünk be ezekben az országokban közvetítőként léptünk fel, lépünk fel a Nyeszteren túli terület esetében, ahol az orosz katonaság jelenléte miatt nem valósulhat meg az egyesülés a moldovai terület esetében a kalózkodás ellen is fellépünk, és jobbak az eredményeink most, mint a korábbi missziók esetében. A technikai szempontokkal is foglalkoznunk kell azonban. Emlékeznünk kell rá, hogy Ashton baron szolgálatába a külügyminisztériumokból kerültek a tisztviselők, de el kellene gondolkodni azon is, hogy a védelmi minisztériumok is küldhessenek diplomatákat. Litvániában folyik a gondolkodás ebben az irányban. Nem feledkezhetünk meg Ashton Baron szolgálatának katonai aspektusáról, hogy hát olyan emberek is kell, hogy dolgozzanak az ő keze alatt, akik katonai ügyekkel foglalkoznak. Köszönöm. Gomez úr következik az Európai Parlament részéről. Elnök úr, örülök ennek a lehetőségnek, hogy eszmecserét folytathatunk a tagállambeli kollégákkal. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy tiszteletben tarthassuk szerepünket, és megerősíthessük a politikai legitimitást az európai biztonság és védelempolitika vonatkozásában hiszen ezt most már a Lisszaboni szerződés is tartalmazza, létrehoztuk az Európai Külügyi Szolgálatot, amely nagyon fontos eszköz lesz annak érdekében, hogy következetesebb és hatékonyabb legyen a közös kül- és biztonságpolitika az Európai Unióban. Azt hiszem, hogy ez az üzenet a tagállami parlamenteket is el kell, hogy érje, akiknek Eston asszonyhoz kell, hogy fordul, fordulniuk, hogy az Európai Külügyi Szolgálat tisztviselőinek kinevezésénél nagyobb figyelemben vegyék a nemi szempontot. Azon eszköztárat illetően, amivel az EU rendelkezik a külpolitika területén, nagyon fontosak a biztonság és védelem politikai eszközök, már több éve tanúbizonyságot tettünk ezen eszközök hatékonyságáról az évek során végrehajtott missziók révén. Itt tehát nem arról van szó, hogy egyes funkciókat megkettőzünk, ahogy egy kolléga említette, nem arról van szó, hogy a NATO-val párhuzamos szervezetet hozunk létre, ez egy teljesen más szervezet, amely megváltoztatja sajátosságait, itt sokkal inkább arról van szó, hogy megfelelünk azoknak az igényeknek, amelyekkel partnereink fordultak felénk, éppen a NATO kontextusában is, különösen az amerikaiak, akik azt kérik, hogy nagyobb szerepet vállaljunk. Azt kérik tőlünk, hogy legyünk képesek vállalni a felelősségünket a nemzetközi biztonság érdekében, mind a NATO, mind a NEO kontextusában hogyha erre nem vagyunk képesek a anyagok keretében, akkor természetesen a NATO kontextusában sem lesz ez lehetséges. Mindez ideig nem sikerült megfelelnünk az igényeknek, és nem sikerült elérnünk a célkitűzéseinket ezen a területen. Most egy új lehetőség kínálkozik előttünk, európaiak előtt, azaz, hogy beavatkozásainkat megerősítsük, hiszen tudjuk, hogy ezek a helyzetek egyáltalán nem fognak megszűnni a jövőben, sőt, egyre inkább szükség lesz ilyen beavatkozásokra mind a NATO kontextusában, a NATO keretében, mind pedig európai keretek között. Itt tehát európaiként kell fellépnünk, hiszen a NATO nem tud elérni mindenhová. A válság bizonyos szempontból lehetőséget is jelent, hiszen egyre kevesebb a forrás, és éppen ezért a tagállamok arra kényszerülnek, hogy a honvédelmi és biztonságpolitikai kiadásaikat észszerűsítsék, tehát erőforrásainkat össze kell fognunk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen felszerelésekre van szükségünk, meg kell teremtenünk a megfelelő kapacitásokat. Nagyon fontos a honvédelmi ipar összekapcsolása, erről már szó esett ez egy olyan szempont, aminek az Európai Parlament különleges figyelmet szentelt a szakbizottságunkban, és ne feledkezzünk meg a, az Aténa mechanizmus finanszírozásáról sem, amely jelenleg elégtelen. Tehát ösztönöznünk kell a tagállamokat, hogy haderővel járuljanak hozzá a beavatkozásainkhoz, hogyha képesek ehhez. Természetesen ez ö, pénzügyi szempontból további terhet jelent az Európai Védelmi Ügynökség szerepe ebből a szempontból nagyon fontos. Eston asszonynak pedig támogatnia kellene ezt az ügynökséget. Egy új koncepciót kellene kialakítani ezt illetően, el kell felejteni a brit koncepciót. Tudjuk, hogy a költségvetési terhek mindenki számára azonosak, végezetül pedig nagyon fontos a parlament és a tagállami parlamentek számára, hogy ezen találkozókat rendszeres időközben, időközönként megejtsük Eston asszonynal, olyan pontokat illetően, amelyek aktuálisak, például a övezet biztonságát is említhetném, amelyet illetően Európának meg kell felelnie a szerepének. Végezetül egy DAF kolléga által e, tett megjegyzésre utalnék, meg kell oldani Ciprus problémáját egyszer mindenkorra. Ez természetesen nem csupán a ciprusiak problémája, hanem európai probléma is. Alapvető jelentőségű, hogy Európa végre a biztonság szolgáltatójaként lépessen fel, és hozzá tudjon járulni a konfliktusok megoldásához, hiszen egyelőre még a saját házunk táján sem tudjuk megoldani ezt a konfliktust egy tagjelölt országgal. Elnök, köszönöm szépen, Gomes asszony, és mielőtt megadnám a szót a következő román kollégának, aki felszólás időt kért, néhány információt szeretnék megosztani önökkel. Egy logisztikai szervezete jellegű dologgal kapcsolatban egy tűn sztrájkról értesültem a mai délután a légi közlekedésben, tehát akinek vissza kell térnie országába, annak hamarabb el kellene indulnia, mielőtt ez a sztrájk elkezdődne a titkárság tájékoztatott, hogy itt csupán egy sztrájk fenyegetésről van szó, de még ez a tény nem, nem nyert megerősítést. A délelőtti ülés vége előtt végleges információkkal szolgálunk majd ezt illetően. Doro Frunzulika következik a román képviselőhez részéről. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra és számunkra, a román képviselők számára, hogy részt vehetünk ezen az ülésen. Nagyon fontos a közös külbiztonság és védelmi politika. Nagyon fontos a közös szó ebben a politikában. Ez egy nagyon fontos téma. Örülünk, hogy itt lehetünk ezen a fontos ülésen. Amint tudjuk, hölgyeim és uraim, nagyon sokan gondolják, hogy az európai Unió gazdasági politikai óriás, de egy kis törpe a biztonság és védelem területén. Miután erről a témáról beszélünk most, szeretnék feltenni egy kérdést. A bizottság alelnökének, a főképviselőnek, pontosabban szeretném megkérni is azt urat, hogy továbbítsa a kérdésemet a főképviselő asszonynak, Eston Bárónőnek. Nagyon örülnénk, ha találkozhatnánk vele a következő ülésen személyesen is. Nos, a kérdésem a kölcsönös segítségnyújtási záradék fegyveres támadásán. Nagyon fontos záradék, a Lisszaboni szerződésben szereplő. Mindannyian tudjuk, hogy ez a záradék hivatkozik az 51-es az ENSZ illetékes védelmhez való jogának kártájára, a kölcsönös segítségnyújtás fegyveres támadás esetén nagyon fontos záradék, de ez a záradék a szükségletekre ad választ, azokra a szükségletekre, amelyek abból adódnak, hogy az Európai Unió a brüsszeli mm, szerződés 5. cikkeinek módosított változata ez, a NEU szerződésének módosított változata ez. Most a legtöbb tagország az Európai Unióban, a 21 európai ö, tagállam, amely egyben tagja a nato is, és az EU-nak, a jövőben a kollektív védelem esetén a NATO-hoz fordulnak. És kérdésem, tehát Áston eh, asszony képviselőjéhez, ezt a cikkeit, a kölcsönös segítségnyújtás cikkeit hogyan lehet alkalmazni, hogyan lehet felhasználni, hogyha a másik hat nem NATO tagállamot érdi fegyveres támad. Ezek az országok eléggé érzékeny régióban is találhatóak, Szeretném Ashton asszonytól, illetve az őt képviselő úrtól kérni, hogy beszéljen arról, hogy ezt a kölcsönös segítségnyújtási záradékot hogyan kívánják alkalmazni az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm, Franzolika úr. Most pedig José Luis Arnautnak adom meg a szót, aki a Portugál Parlament Védelmi Bizottságának elnöke. Muito bom dia. Queria antes de mais saudar o Parlamento. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, mindenek előtt, hadd mondjak köszönetet az Európai Parlamentnek és Külügyi Bizottságának, illetve Biztonsági Albizottságának ezért a kezdeményezésért, ami lehetővé tette a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament számára, hogy ezt a kulcsfontosságú témát megvitassuk. Egy rendkívül aktuális kérdésről van szó. Hadd kezdjem azzal, hogy nem elég beszélni róla, beszélni a biztonság és védelmi politikáról. Fegyveres ereink operatívak, jól felszereltek, hatékonyak, hatékonyságuk javításához európai védelmi iparra is szükség van. Minden tagállam válságot él meg, problémái, prioritásai vannak. Nem szabad megfeledkeznünk a védelem, a védelmi ipar jelentőségéről. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy válságos helyzetben vannak az Európai Unió tagállamai. olyan időszakot élnek meg, amikor a GDP 2%-ánál kevesebbet fordítanak védelmi kiadásokra. Ez nem jó hír a védelem számára. Vannak olyan feltörekvő államok, Brazília, Kína, India és a közelmúltban közel-keleti országok is, ahol csillagászati összegeket költenek fegyverkezésre. Ez megdöbbentő tud lenni. Új realitások, új egyensúly van kialakulóban globális szinten. Ezért szükségünk van a fegyveres erőkre, olyan fegyveres erőkre, amelyek megfelelő alapot képezhetnek a közös védelmi és biztonsági politikához az Európai Unióban. Hogyha nem alakítjuk ezt ki, akkor hiába vannak nagyon jó politikai koordinációs módszereink, egyre inkább marginálisá, egyre inkább irrelevánsá válunk a nemzetközi téren. Szükségünk van a az ütőképes haderőre megfelelő eszközökkel felszerelt, a koordinált fellépésre képes fegyveres erőkre. Hogyha hasznos szerepet akarunk játszani, akkor persze az európai védelmi ipar koordinációját is meg kell valósítanunk. ugyanis elveszíthetjük a világban betöltött vezető szerepünket etéren is, hogyha nem figyelünk oda. Jól felszerelt haderőhöz csúcs technológiát képviselő hadiparra van szükség a világ színpadon, megfelelő koordinációra a védelmi iparok között, különben irrelevánsá válunk. Közös biztonsági és védelmi politikánk csak akkor lehet hatékony, hogyha megerősítjük és optimalizáljuk a haderőket, a külügyi szolgálatnak is hatékonyan kell működnie. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy az európai tagállamok védelmi ipara megfelelően teljesítsen. A parlamenti ellenőrzés felügyele természetesen elengedhetetlen, nemzeti felügyelet fontos, és koordináció helyett proaktívan kell fellépni a nemzetközi szintéren. Köszönöm. Köszönöm, Arnold úr. Most pedig folytatjuk egy európai parlamentbeli kolléga felszólalásával. Tannok úr következik, aki frakciója az ECR koordinátora a külügyi szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát eh, az én pártom, eredeti pártom, a brit konzervatív párt az Egyesült Királyságban a Lisszaboni szerződés megelőző nagyon is szkeptikus volt az a kapcsolatban, hogy van-e egyáltalán közös kül- és biztonság és védelmi politika, mert, mint többen is mondták, a kockázat nagy volt, méghozzá, hogy az Egyesült Államokról való leszakadás kérdése merült fel, ugye továbbra is az USA a szuper katonai hatalom, és arról is volt szó, hogy a NATO-t alássuk esetleg ezzel, de hát ugye a NATO-ban nagyon régóta bízunk ezen a kontinensen a NATO erőfeszítésének megkétszerezése, annyira kevés a költségvetés a NATO-nak és a mostani megszigorító intézkedések közepette, amikor a nemzeti védelmi költségvetés szűkül, ideértve a sajátomat is, felülvizsgálják a nemzeti védelmi költségvetést, és az Egyesült Királyságban most hívják ezt a stratégiai védelmi és biztonsági felülvizsgálatot, amely fájdalmas ö, csökkentéseket jelent a fegyveres erőink számára. A legtöbb kedves kollégám ö, azt hiszem, hogy elismeri, hogy Európában és nemzetközileg a legjobb kapacitásaink ezek a NATO afganisztáni erőfeszítéseit támogatják. A mi erőink, és ha csökkentenék az európai fegyveres erőket, ez Pakisztán stabilitását, Afganisztán stabilitását is veszélyezetné, tehát meg kell kétszereznünk az erőfeszítéseinket a közös biztonság és védelmi politikában, és én alelnöke vagyok az Európai Parlament NATO parlamenti közgyűlése delegációnak, és nagy megelégedésemre szolgált az elmúlt hónapokban. Azt láttam, hogy a NATO tisztviselők körében és a nemzeti parlamenti képviselők körében, a nato belül egy kicsit megkésett, azonban annál nagyobb elszántság mutatkozik ki, mutatkozik, meg ugye Rasmussen NATO főtitkár urat is meghívtuk a nemrégiben egy meghallgatás, és most rendszeresen eljön hozzánk, és az európai parlamenti képviselőket arra bátorítják, hogy aktív szerepet vállaljanak a NATO parlamenti közülésben. Szerintem ezek jó lépések. Visszatéve a brit konzervatív párthoz, illetve az európai parlamenten belüli frakció, az európai konzervatív eh, frakciókhoz, a konzervatív vezetésű kormányom, és ezt üdvözlöm, előrelépést tett kezdeti ellenségeskedését illetően, tehát már nem annyira viszonyul ellenségesen a közös védelmi politikához. Ugye gondolok itt Szomáliában nagyon fontos feladatot láttak el. Ugye Szomália közel el az, hogy ugyanott kudarcot vallott állammá váljon, aztán gondolunk az atlantai folyamatra, tehát nagyon pozitív eredményeket hozott a közös kül- biztonsági politika. Én az indiai delegáció tagja vagyok, és az indiai ország, India, az el nem kötelezett országok sokkal szabadabban tudnak fellépni. Van egy USA által dominált Afrika szarvában található küldetés. Az ilyen országok, amelyek Amerika által erősen befolyásoltak, nagyon nehéz helyzetben vannak. A közös védelmi és biztonságpolitikai missziók a semleges tagállamok számára is szimpatikusabbak. És azt vettem észre, hogy a szocialista dominanciai parlamentekben szintén pozitívabban viszonyulnak az európai missziókhoz, mint a NATO missziókhoz. Egyetértek Andrew Duff kollégámmal, egyik kiemelt prioritás a következő hónapokban, mostantól és mostantól decemberig, az a fontos, hogy a ciprusi ENSZ közvetítésű béketárgyalásokat támogassuk, mert Törökország állandóan blokkolja az együttműködést Ciprus kapcsán nem valami jó. Fényt vet a közös védelmi és biztonsági politikára. Nagyon jó lenne, ha lenne egy újra egyesített Ciprus, egy zászló alatt, egy, egy nemzet, egy államban formáció, nagyon jó lenne. Ha van lehetőségük, jöjjenek el, nézzék meg, én vagyok az egyik társ szervezője a ma este megnyíló ciprusi kiállításnak, amely az a címe, hogy Ciprus arcai kérem látogassanak el a kiállításra ma este. Én Londont képviselem, London a választókerületem, és elmondhatom, hogy London, az Egyesült Királyság, Atalantában, illetve Bosznia-Hercegovinában nagyon is támogatja az ottani missziót. Köszönöm. Köszönöm, Tannak úr. A vitát Averov Niofitu zárja le aki a Ciprusi Parlamentben a Külügyi Bizottság elnöke. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Bár folyton vitát folytatunk az együttműködésről, a parlamenttel, az Európai Bizottsággal, Eston asszonynal, a nemzeti parlamentekkel, mm, akár mennyit vitázunk is, sohasem lesz hiteles kül- és biztonságpolitikánk. Azt kérik tőlünk, hogy 27 tagállam egy hangon nyilatkozzon meg. Nem is elég, hogy egy hangon nyilatkozzunk meg, közös politikát kellene folytatnunk. Elnök úr, egyes kérdéseket vetettek, felvetettek itt a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament részéről, és csak egyet érthetek vele, hogy a ciprusi problémát meg kell oldani. Ciprus az utolsó ország, amely az Európai Unió és a NATO kapcsolatrendszerét bonyolítja, akadályozza. Jó lenne, hogyha Törökország is részt venne ebben a rendezésben. Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót a zárszók céljából az államtitkár úrnak, néhány hír a hazautazás fenntartással kapcsolatban, valamint a sztrájk fenyegetéssel kapcsolatban tájékoztattak, hogy jelenleg zajlanak a tárgyalások a szakszervezetek és a repülőtéri hatóságok között. A tárgyalások eredménye még nem ismert. 12 órakor lesz egy közlemény ez ügyben, és azt majd arról majd önöket tájékoztatni fogjuk tehát így módon tudják önök megszervezni a hazautazásukat, amikor megismerjük majd ennek a sztrájknak a kezdetét, illetve időtartamát. Nos, államtitkár úr, megadom az önnek a szót a legfontosabb témát, illetően a külpolitikában, ami felmerült a vita során. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is el kell mondjam, hogy a vita nagyon érdekes volt. És Catherine Ashton asszony reagálni fog majd, amikor lesz lehetősége, hiszen az Európai Parlament előtt október 25-én lesz egy vita, és az ennek a kétekezetén az AFEC bizottságon belül október 18-án is megjelenik néhány válasz, ami a szolidaritási záradékot illeti, többen meghivatkozták az Európai Uniót, a tagállamokat arra kötelezi, hogy segítsenek egy államnak, hogyha terrorista, természeti vagy emberi katasztrófa sújtja őket, katonai eszközök bevetésével is. Ez a záraték, mint tudják, nem a biztonság, a közös biztonságpolitikából adódik. Egy nagyon fontos rendelkezés, nagyon is bonyolult, hiszen nagyon sok aspektus, a polgári védelmet, az igazságosságot, a belügyet, a terrorizmus elleni küzdelmet is maga után vonja. Tehát nagyon fontos ez a javaslat, amelyet a bizottság terjesztelő, illetve a főképviselő asszony, nagyon fontos, ami az katonai eszközökhöz való nyúlást illeti, szeretném felépni a figyelmet arra, hogy már vannak válság, belső válság kezelő mechanizmusok, például van egy olyan központ, amelytől a tagállamok segítséget kérhetnek, aztán van válságkezelő mm, mechanizmus is a tanácson belül. Beszéltek a demokratikus ellenőrzés megerősítéséről a közös védelmi és biztonságpolitikán belül. Én beszéltem erről az bevezetőmben, ami a politikai felelősséget illeti a fő képviselőasszony bejelentett több kötelezettségvállalást az Európai parlamentek kapcsolatban. A missziók vezetői, magas tisztviselők a válságkezelő struktúrákban rendszeresen megjelennek az Európai Parlament előtt, hogy beszámoljanak a missziókról, a különböző műveletekről, fejleményekről, a biztonságpolitikai kérdések alakulásáról. Ne felejtjük el, hogy a védelem nemzeti hatáskörbe tartozó téma, amely nagyon is érzékeny, és a nemzeti parlamenteket érinti leginkább. Éppen ezért a Lisszaboni szerződés alapja, amelyet a 27 tagállam ratifikált, és a 14-es nyilatkozat, amely azt fejti ki, hogy az Európai Parlament elé tartozó kérdéshez a közös védelmi és biztonságpolitika területére tartozik. Amikor a parlamentek közötti együttműködésről van szó, önök, európai és nemzeti parlamenti képviselők döntenek arról a formátumról, hogy hogyan, az együttműködés formátumáról pontosabban ami arról szól, hogy jelenleg nem lett említve semmilyen vita a kisebb együttműködési csoportokról. Az állandó struktúrát együttműködésről van szó, lehetőség van arra, hogy a biztonság és védelmi politika területén néhány ország szorosabban működjön együtt, elmélyült ebben. Ez az állandó struktúrát együttműködés nagyon fontos, természetesen ennek megvalósítása csak egy világos, közös nevező alapján dolgozható ki. Ami a válságkezelést illeti. Hogyan lehet garantálni azt, hogy a katonai aspektus ne domináljon? Most intézményes szempontból a közös védelmi biztonsági politika polgári irányítás alá tartozik, a válságkezelés tehát mind polgári, mind katonai aspektusai polgári irányítás alá tartoznak, stratégiai irányítás alá, és a fő kihívás abból áll, hogy garantálni kell a külügyi akció koherenciáját. Nyilván minden adott esetben sajátosságok vannak, minden válság sajátos. Nagyon fontos tehát az, hogy mindig megfelelő módon az adott válság jellemzőit figyelembe véve járunk el. Most nagyon fontos az integrált tervezés, ami magában foglalja a polgár és katonai elemeket. Nagyon fontos az is, hogy javítani kell az irányítás, a parancsnokság struktúráit, hogy valódi szinergia alakuljon ki a polgári és katonai elemek között. Nagyon fontos a katonai és polgári szaktudás felhasználása. Mint önök is említették, az Európai Külügyi Szolgálat esetében minden szakértelmet fel kell használni, nem csak a diplomáciai szaktudást. Nagyon fontos a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdése. Catherine Ashton, Ashton nő kiemelten kezeli ezt a kérdést. Az 1325-ös ENSZ határozatot is figyelembe véve. Ami az együttműködések illeti, az állandó csuklat együttműködés. Az első lépés abból áll, hogy a Lisszaboni szerződésből adódóan nagyon fontos, tehát ez az együttműködési forma. Két szemináriumot szerveztünk, a legutóbbit Belgium szervezte, nagyon fontos lépéseket tettünk, még sokat kell tenni, annak érdekében, hogy valóban közös nézőpontot alakíthassunk ki. Nagyon fontos a részvétel, a kritériumok meghatározása. Az egyik pont, amely konszenzus alapját képezte, és ahol a strukturális, állandó struktúrát meg együttműködés fontos, azt kell tudni tehát, hogy a struktúrált együttműködés, a struktúrált állandó együttműködés hogyan tud konkrét együttműködési formákat kialakítani, amelyeket a jelenlegi keretben nem tudunk megvalósítani. És olyan együttműködést kell dolgozni, amelyet minden tagállam el tud fogadni. Az Európai Védelmi Ügynökség rendszeresen kell értékelje ezt az együttműködési formát, az résztvevő tagállamok számára is. Nagyon fontos tehát, hogy a tagállamok azért működnek együtt, hogy könnyebben tudjanak megfelelő kapacitásokat rendelkezésre bocsájtani. Ami a kölcsönös segítségnyújtás záradékát illeti, ez a záradék egy ígéretet tesz, egy ígéretet fogalmaz meg, ha valamely országot fegyveres támadás éri. Nagyon fontos ez az alapelv, amely a védelem szempontjában nagyon fontos. Ez egy politikai, jogi jellegű rendelkezés, amely segítségével szükség esetén fel lehet lépni. A kölcsönös segítségnyújtás záradéka azt is előrevetíti, hogy a NATO az az testület, amely a kollektív védelmet garantálja a tagállamok számára. A szerződés implicite hivatkozik azon országokra is, amelyek hagyományosan semlegesek, és ez a záradék mérlegeli a felelősségi köröket a tagállamok, illetve az illetékes tanácsi miniszterek szerepéről van szó, ami a parancsnoki struktúrákat életi. Ez nagyon összetett és fontos téma. Itt az Európai Unió cselekvő képességéről van szó. Hogy hogyan tudja megvédeni katonai szempontból rendőri szakértők segítségével a feladatot hogyan tudja ellátni. Több mechanizmus van, ami az operatív tervezés segíti elő, a műveletek végrehajtását, vannak ugye a polgári missziók, a polgári tervezési kapacitás parancsnoksága foglalkozik ezzel, a katonai kapacitások segítségével egy döntés meghozatalát követően megfelelő operatív kapacitásokat kell rendelkezésre bocsájtani. Nagyon fontos, hogy a mostani mechanizmusok, fontos kérdés, a mostani mechanizmusok valóban reagálnak-e az igényekre. Valóban arról van szó, hogy esetről esetre aktivizálni kell a kapacitásokat, már eh, sikerült megfelelő mértékben műveleteket, eh, tranzakciókat előkészíteni, tervezni, és eh, továbbra is az a fontos, hogy reagáljunk a szükségletekre. Nagyon fontos, hogy a szereplők az operatív részen is aktívan lépjenek fel. Nagyon fontos a polgári és katonai erők együttműködése fenn kell tartani a rendszer ismereteket, illetve eh, hasznosítani kell a levont következtetéseket, a sürgős fellépésekhez, az azonnali eh, műveletekhez eh, készen kell állni, így a természeti katasztrófák esetében. Nagy pragmatizmusra van tehát szükség, és világosan meg kell határozni, hogy funkciók terén, nem struktúra terén mit szeretnénk elérni, és meg kell vizsgálni, hogy a meglévő struktúrákat elég -e javítani, vagy pedig új struktúrákra van szükség. Ami a védelmi és hadi piacokat illeti, illetve az európai hadipart. Nos, az Európai Védelmi Ügynökség továbbra is az átláthatóság irányában fog dolgozni, illetve az európai védelmi iparok nyitottsága irányába a különböző magatartási kódexek alapján ami a közbeszerzés, védelmi közbeszerzések magatartási kódexét illeti, 2006. júliusában indult ez a folyamat, több mint 20 milliárd eurós értékben hirdettek meg pályázatokat a tagállamok. Um, transnacionális piacok 20%-ról 45%-ra növekedtek 2007 és 2010 között a jelenlegi ismereteink szerint. Az ügynökség továbbra is szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal annak érdekében, hogy a védelmi beszerzések piacán a verseny érvényesüljön Európában. A tagállamok 2011 nyaráig átültetik az új jogszabályokat a belső jogrendjükbe etéren. Az európai hadiipar technológiai alapja megkerülhetetlen kérdés, így azok a technológiák említendők, ahol nem akar Európa külső partnerektől függeni. Nyilván a védelmi költségvetések csökkentése, a befektetések volumenjének csökkenése kihat ezekre is, ezért még inkább fontos, hogy a hadipar átfedéseit felszámoljuk Európán belül is a nemzeti megrendelések csökkenése esetén az európai Védelmi Ügynökség valódi európai megoldásokat javasol, például két kísérleti projekt is indult, az egyik a légi fegyverkezésben. Nagyon fontos a méltányos verseny kialakítása, illetve a piachoz való hozzáférésben az egyenjogúság kialakítása a kompenzációk, a világpiacra való kijutás, a külső befektetések állami ellenőrzése, állami támogatások, illetve szellemi tulajdonjogok. Az egyik kollega felvetette az Európai Unió és a NATO kapcsolatának fontosságát. Valóban nagyon fontos kérdésről van szó, egyre többször van szó erről, hiszen a képességeket is javítani kell, a költségvetést is hatékonyabban kell felhasználni. Itt két külön szervezetről van szó, e hónapban emlékeztetnék rá, hogy az európai csúcs azzal bízta meg Catherine Ashtont, hogy még hatékonyabb együttműködésen gondolkodjon el a NATO-val, illetve azon, hogy milyen politikai közeledést lehet megvalósítani. Dafur, Tenok úr, török, a török-ciprusi kérdést említette, ez igaz, hogy akadályozza pillanatnyilag az előrelépést. Bízunk benne, hogy hamarosan tisztul a kép, Eston asszony sokat foglalkozik ezzel. Természetesen a tagállamok rugalmasságára is szükség van a konstruktív párbeszédhez, ami a képzést illeti. Uh, Többen is felvetették ezt az aspektust, kulcsfontosságú a külügyi szolgálat egészét tekintve, és külön a KBVP esetében is az Európai Védelmi Testület nagyon fontos, az Európai Védelmi Kollégium nagyon fontos ebből a szempontból. Az Európai Unió és Oroszország kapcsolatát is felvetették, az Európai Unió együttműködése Oroszországgal stratégiai fontosságú, különösen válsághelyzetekben. Az EU-for Csád és Közép-Afrika esetekben nagyon pozitívak voltak a tapasztalataink. A korfúi folyamat folytatódik, és okunk van azt feltételezni, hogy az EU-Oroszország kapcsolatrendszer még szorosabbá fog válni. Néhány szóban reagálnék Afganisztán kérdésére is. A tagállamok egyre nagyobb kontribúciót biztosítanak az EU-polhoz, az afganisztáni misszióhoz. Nagyon nehéz ott a helyzet. A NATO biztonsági erő képzési missziójával szorosan együttműködünk. Jó a kapcsolat, kiegészítő a két misszió jellege önöknek igazuk van, amikor azt mondják, hogy prioritást képez ez a hadszíntér. Nagyon fontos az afgán biztonsági erők, fegyveres erők megfelelő kiképzése, hogy ők átvehessék a rendfenntartást. Tisztelt elnök úr, néhány szóban így kívántam reagálni erre a vitára. Köszönöm, államtitkár úr azt hiszem, hogy meggyőződésesen megtapsolhatjuk az ön munkáját és kimerítő részletes teljes válaszait erre a nagyon kényes témára és nagyon fontos témára, amely nem más, mint a biztonsági és védelmi politika megerősítése a Lisszaboni szerződést követően a vita természetesen folytatódik. Ez egy első találkozó volt, de együttműködésünk folytatódik majd gyümölcsöző módon a következő hónapokban, illetve években. A munkánk második felében a következő témával foglalkozunk, legitimitás, parlamenti ellenőrzés, a, az Európai Unió biztonság és védelmi politikáját illetően. Itt az elnöki tisztet majd Danzsán úr fogja ellátni, át is adom neki helyemet. Ő a Biztonság és Védelmi Albizottság elnöke. Bien, chers collègues. Nos, kedves kollégák, a mai konferencia második fejezetével foglalkozunk most, vagyis a parlamenti ellenőrzés legitimitásának szabatolásával az európai biztonsági és védelmi politika terén ugye Strasbourgból, Brüsszelből és az önök fővárosaiból. Különösen aktuális ez a kérdés, hiszen két eseményre is sor került. Egyfelől ugye a Nyugat-Európai Unió szerződését felmondták, és megszüntette tevékenységét a NEU közgyűlése, illetve a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, aminek az egyes számú ö, jegyzőkönyve ö, explicite kimondja, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együtt határoznak az Európai Unión belüli rendszeres és hatékony együttműködésükről. Az intézményes kereteken túlmenően ugyanakkor van egy polgári és politikai és állampolgári aspektus is a KBVP nem csak ambíció, ami a szerződésben szerepel, hanem realitás már Ma 14 különböző polgári és katonai misszióban vesznek részt válsághelyzetekben a világban a haderőink, és több száz ember támogatja munkájukat, katonák és polgári személyek fővárosainkban. Ezért egyre nagyobb figyelmet érdemel a parlamentek részéről ez a tevékenység, illetve nagyon nehéz feladatot látnak el ezek az emberek. A közvéleményeink, az állampolgáraink nem eléggé, nem elég jól ismerik ezeket a missziókat, amelyeket az ő nevükben végeznek. Amikor azonban megismerik őket, mert a parlamentek megfelelően továbbítják az információt, akkor nagyon nagy támogatást élveznek ezek a missziók a közvélemények részéről az első ilyen jellegű vitát tartjuk ma, ezért nagyon jelentős, fontos ez a vita. Egy-két dolgot szeretnék elmondani, amelyek mellett ki szeretnék állni az Európai Parlament részéről, de Elmar Brock úr majd nagyobb tehetséggel és bővebben fogja ezeket körüljárni. Minden esetre elmondanám, hogy minnyáján tisztában vagyunk vele, hogy a védelem területe mennyire kényes, mennyire érzékeny kérdés, és hogy ez a szuverenitás kérdését veti fel. Szeretnék Szeretném hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a KBVP polgári és katonai műveleteket hajt végre. A 14 említett misszióból 11 polgári jellegű. 99 óta, amikor a KBVP létrejött, 15 polgári, 7 katonai és egy vegyes missziót hajtottunk végre. Tehát azt mondhatjuk, hogy az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott missziók közül nagyon sok polgári jellegű. A Lisszaboni szerződés a 36-os cikkében külön kimondja, hogy rendszeres konzultációt kell tartani a főképviselőnek az Európai Parlamenttel a KBVP területén. Hozzátenném még, hogy Albertini úr, illetve Lamassur úr, a Költségvetési Szakbizottság elnöke, aki hamarosan csatlakozik hozzánk, évente öt nagyon részletes megbeszélést tartunk a COPS-szal, a tanácssal, tehát mm, a katonai együttműködés kérdéséről, Úgyhogy nagyon gazdag a tevékenységeink leltára, és hát még nem is említettem ugye a Védelmi Albizottság fontos munkáját, amit mi végzünk. Szeretném bejelenteni, hogy André Flau ura, Dönyé Dükám úr helyettesíti a belga képviselőház részéről, és Elmer Brock után ő fog szólni ő az európai Brock tehát az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti kapcsolatok jelentéstevője. Elmár. Elnök úr, tisztelt kollégák, köszönöm szépen, hogy bevezethetem ezt a vitát. A Lisszaboni szerződéssel és az Európai Parlament, valamint a Tanács és a Bizottság közötti tárgyalásokkal a főképviselővel, aki egyben a bizottság alelnöke, egy új helyzet állt elő, ami a legitimációt illeti a politikai döntéshozatal esetében az Európai Unió külpolitikájában. Ez a Lisszaboni szerződés egy feltétele volt, hiszen a főképviselő, illetve a bizottsági alelnöki tisztség létrehozásával a közösségi terület, amely az EU külpolitikájának oroszlán részét teszi ki, tehát szomszédságpolitika, bővítési politika, a határokon átnyúló külső segítség, fejlesztési politika, sőt a külkereskedelem is közösségi feladat. És a KKBP, valamint a biztonság és védelmi politika kormányközi szinten szerveződik a főképviselő, mindkét oldalon tevékenykedik, mint a külügyi tanácselnöke, valamint a bizottság alelnöke. A külügyi szolgálat egy olyan szolgálat, amely mindkét részre dolgozik, de nem rendelkezik saját egyéni döntési lehetőséggel. A döntések továbbra is vagy a bizottság hatáskörében maradnak, vagy pedig a tanács hatáskörében. Ez azt jelenti, hogy ennek a szolgálatnak az a feladata, hogy a főképviselőt képessé tegye arra, hogy ezt a két feladatot a bizottságon, illetve a tanácson belül ellássa, és szinergia hatásokat hozzon létre, és közös álláspontot érjen el. Nos, az a helyzet, hogy a főképviselő és a bizottság alelnök egyben valakinek, be, valakinek bekapcsolódott az ébresztője, de én már ébren vagyok. Nos, látnunk kell, hogy a főképviselő, illetve a bizottság alelnöke, mint ahogy minden biztos, egy meghallgatás keretében az Európai Parlamentben, az Európai Parlament hozzájárulásával egy ilyen meghallgatás alá vonandó. Tehát ez a személy az Európai Parlament felé elszámoltatható és az Európai Parlamentnek joga van arra, hogy a teljes bizottsággal ezt a szemét úgymond hazaküldje. Azt hiszem, hogy ez már változtat ezen személy és az Európai Parlament közötti kapcsolatokon bizonyos mértékben. Egy további pont az, hogy a politikai ellenőrzés nem csupán az 21-es cikk értelmében adott, hanem a jövőben a teljes szolgálat az Európai Parlament politikai ellenőrzése alá tartozik, és a főképviselő az Európai Parlamenttel szemben beszámolásra kötelezett a Lisszaboni szerződésből kifolyólag, valamint a parlamentnek adott nyilatkozataiból kifolyólag a külügyi szolgálattal kapcsolatos tárgyalások során és mivel a külügyi szakbizottságnak, illetve a plenásnak be kell számolnia, akkor a helyén a biztosoknak vegyes feladataik vannak, akár Afganisztánról szólván, akár a közösségi segítségnyújtásról van szó, vagy a polgári missziókról, vagy pedig a katonai részről. A bizottság, a biztosoknak be kell számolniuk az Európai Parlament előtt. A csupán tisztán KKBP kérdéseket illetően csak a trió elnökség képviselője számolhat be, és itt is keresztül vittük, hogy ennek politikailag beszámoltathatónak kell lennie ennek a személynek, tehát a jövőben nem a bizottság és a parlament között folytatunk megbeszéléseket, hanem csupán a főképviselő vagy ennek egy képviselője kötelezett beszámolásra az Európai Parlament előtt. Tehát tartalmilag az a helyzet, hogy nem csupán általános információkat kell szolgáltatni, hanem fontos stratégiai határozatokról vagy a missziókról szintén konzultálnia kell az Európai Parlament külügyi szakbizottságával és a védelmi politikával, illetve az emberi jogokkal kapcsolatban bizonyos szempontból mi specializálódtunk, illetve vannak ilyen szakbizottságaink de még ezt egy felülvizsgálat során javítani kell, hiszen az Európai Parlamentben ez öt szeméből áll, a külügyi szakbizottság elnökéből, akinek joga van arra, hogy betekintést nyerjen dokumentumokba, és Eston asszony által, vagy képviselő által ezen dokumentumok tartalmáról tájékozódjon. Tehát így a teljes ellenőrzés adott, mint ahogy a tagállami parlamentekben ez a helyzet. a politikai ellenőrzés mellett, amely adott, a jövőben az Európai Unió nagykövetei szintén beszámolásra kötelezettek az EP-vel szemben, bármikor meghívhatjuk őket, és egyfajta meghallgatás keretében még ö, megvizsgáljuk a személyüket, mielőtt elfoglalnák helyüket. Két esetben ezt már megtettük, tehát itt is adott egy bizonyos ellenőrzési lehetőség. Továbbiakban a teljes költségvetési terület az Európai Parlament együttdöntési hatáskörébe tartozik, úgy szintén a KKBP költségvetés szintén az Európai Parlament együttdöntési hatáskörébe tartozik. És így módon a költségvetési ellenőrzés is adott, hiszen meg van szabva hogy a teljes administratív költségvetés, valamint a parlament ellenőrzése érvényes a bizottsággal sem, szemben, és valamennyi költségvetési területen, a KKBP költségvetés területén is az utolsó költségvetési felelősség az az Európai Bizottsági, és ezáltal az Európai Parlament felelő, hatásköre alá tartozik ez a terület. Tehát minden területen, ahol, az, ahol Európának felelőssége van, hatásköre van, azt hiszem, hogy a demokratikus hézakokat ö, ö, bezártuk, megszüntettük, és már nincs vákum. Nos, a katonai terület szintén része a külügyi szolgált munkájának, és itt is van, fennáll az Európai Parlament ellenőrzése. Itt van néhány döntés, amelyek a tagállamok kezében vannak a tagállamoknak valamennyi területen van ellenőrzési lehetőségük a saját kormányukkal szemben, amely ugye a tanács tagja. Ez ma is így van, és mindig is így volt. Ezzel a joggal csupán élni kell. Továbbiakban az a helyzet, és az én országomban legalábbis az a helyzet, hogy a katonák bevetése előtt a parlamentnek van fenntartási joga, ezzel élhet, és én az ellen lennék, hogy ezt megszüntessük, mert nem lehetséges egy olyan bevetés, amely nem áll parlamenti ellenőrzés alatt. Az Európai Parlamentnek nincsen meg ez a joga, csupán a tagállami parlamenteknek, az alkotmányuknak megfelelően, és Európának kötelezni kell magát, hogy a bevetési joggal kapcsolatban az Európai Parlamentnek is legyen joga, legyen szava, hiszen a, például a tagállami parlamentek megvétózhatják az ilyen katonai bevetéseket. Jelenleg ezt a fejlődési fokot az Európai Unió még nem ért el, még itt nem tartunk, és az utolsó terület a tagállami hadseregek finanszírozása ez a tagállami parlamentek kezében van, és ezek ellenőrzése alatt áll. És ezért világos korlátaink vannak, illetve elhatárolások, hiszen minden, ami európai szinten zajlik, az Európai Parlament hatáskörébe tartozik, és egy sor terület a tagállami parlamentek kezében van a finanszírozás okán, tehát nincsen vákum. Éppen ezért nincs szükség újabb szervezetre, újabb gyűlésre, a parlament erre nem is lenne képes, és nincs is jogilag ilyen helyzetben, hogy egy ilyen gyűlés vagy szervezetért felelősséget vállaljon, és azt hiszem, hogy a tagállami parlamentek sem lennének képesek erre. Amit tehát tennünk kell ebben a kérdésben, az az, hogy jobb koordinációt és tájékoztatást kell megvalósítanunk, nem lehet egy gyűlést összehívni például évente egyszer, ahol nagy beszédek hangzanak el egy saját titkársággal, amelynek az az ambíciója, hogy ott még külön jelentések is kialakulnak, amit senki sem olvas, és ilyen módon egy ilyen csodálatos szervezetet hozunk létre, amely semmiféle határozathozatalért nem illetékes, hiszen a határozott hozattal felelőssége az Európai Parlamentnél, illetve a tagállami parlamenteknél van, melyek hatásköreiket egymás között nem oszthatják fel. Minden egyes tagállami parlament rendelkezik ezzel a hatáskörrel. Hogyha tehát szerepünket valóban el akarjuk látni, mind a főképviselővel, mind a bizottsággal, mind a tanácssal szemben, és a tagállami parlamentek szerepüket valóban el akarják látni a kormányaikkal szemben, akkor tanácsos, hogy ö, információcserét valósítsunk meg egymás között, hogy ne tudjanak minket egymás ellen kijátszani. És a, ez csak úgy valósítható meg, hogy a főképviselővel rendszeresen találkozunk, de a külügyi bizottságokban is a döntéshozók, illetve a védelmi bizottságban a döntéshozók rendszeresen találkozzanak, ez is, is fontos. És az csak akkor működik, hogyha a külügyi szakbizottságok együttműködnek, az Európai Parlament, illetve a tagállami parlamentek ilyen bizottságai, és ehhez nem, nincs szükség új titkárságra, ezt el tudja látni az Európai Parlament titkársága, illetve minden egyes tagállami parlament külügyi bizottságának titkársága, tehát ott is ki lehet nevezni egy kapcsolattartó szemét, és így szakmai kérdésekről eszmét cserélhetünk szóban, illetve írásban, ahogyan Albertini úr már tette elnökként, jó magam is tettem ezt a külügyi bizottság egykori elnökeként, tehát egy ilyen rendszeres eszmecserét tarthatunk Brüsszelben is, amit egyébként erősítenünk kell, jobban meg kell szerveznünk. Nem csupán általános jellegű beszédeket kell tartanunk, hanem összpontosítsunk konkrét témákra, például a védelmi ügynökség kapcsán, amely az Európai Parlament ellenőrzése alatt van, de a közbeszerzéssel és egyéb kérdésekkel kapcsolatban tagállami hatáskörök állnak fenn. Tehát, hogyha ezen a területen egy rendes közbeszerzési politikát akarunk létrehozni, akkor egymást kölcsönösen tájékoztatnunk kell. És ehhez szakmai megbeszélésekre van szükség, mégpedig rendszeres időközönként, nem lehet nagy rendezvényeket tartani, nagy beszédekkel évente egyszer Eston az aki beszél, és elmondja, hogy ő tájékoztatott minket, és ezzel az ügyet kipipelta, ő itt volt. Hát ezt ne hagyjuk, és éppen ezért azt gondolom, hogy pragmatikusan kell eljárnunk a következő hónapokban, hiszen már nem szorít az idő, Reméljük, hogy Eston asszony úgy viselkedik majd, hogy december esén el tud látogatni hozzánk, és akkor majd megpróbálunk szakmai megbeszéléseket folytatni, amelyek lehetővé teszik, hogy szoros együttműködésben kötelességeinket, illetve jogainkat el tudjuk látni. Köszönöm szépen! Merci. Köszönöm szépen, Brokk Most pedig Dükálmór kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is, ha megengedik, kedves kollégák, hölgyem és uraim, szeretném kimenteni Flau úrat, a képviselőház elnökét, volt védelmi miniszter urat, aki sajnos nem tudott időt szánni az önök ülésének, hiszen királyi megbizatásából adódóan nem tud eleget tenni. Örülök, hogy itt lehetek az Európai Parlament plenáris üléstermében, hogy arról beszéljünk, hogy az európai közös kül-, biztonság és védelmi politika milyen kihívásokkal néz szembe a Lisszaboni szerződésből adódóan is. Köszönet illeti Gabriele Arbettini urat, az külügyi bizottság elnökét, illetve önt, Danjean urat, aki a külügyi bizottság Védelmi Albizottságának elnöke, hiszen önök ketten kezdeményezték ennek az ülésnek a megszervezését. Azt gondolom, látjuk, hogy valóban elmélyült gondolkodásra ad lehetőséget ez a találkozó a nemzeti és az európai parlamenti perspektívából. Ugye beszélünk az állampolgári szemléletű reformokról is. Köszönet illeti Elmar Brock kollégát is, köszönöm szépen a vezető gondolatait, amely segítségével elhelyezett bennünket az illetékes kontextusban, az Európai Parlamentben, ami az én előadásom témáját illeti, hogyan lehet a legitimitást garantálni a KKB-n belül. Tehát a az ellenőrzés, ugye a fegyveres erők bevetésének ellenőrzése egy nagyon fontos téma. Az a kapcsolatban nézzük, mi az erő ellenőrzése, legyen szó európai parlamenti kezdeményezésről, vagy nemzeti kezdeményezésről, vagy ezek közös kezdeményezéséről. Mielőtt bemutatnám a főbb irányvonalakat, szeretném kiemelni ezen alkalomból, azt, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonít a belga parlament az önök kiemelt témájának, illetve a tanács által képviselt témáknak. Aztán a védelmi miniszter, állam, védelmi miniszter államtitkára és más képviselők itt, is itt vannak, képviseltetik magukat itt az önök soraiban. Az Európai Parlamenti Külügyi Bizottságok elnöki értekezlete október 17-én, 18-én, 19-én találkozik, és Catherine Ashton bárónő az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőasszonya részt veszen az ülésen majd, amelyet a belga parlamentben fogunk megtartani, októberben, mint említettem amely a Nemzeti Parlamentek Külügyi Bizottságának elnöki, elnökének találkozát illeti, fontos téma lesz alapvetően a kül- és biztonságpolitika. Október 26-án, 27-én Brüsszelben a e, belga parlament a 44. konferenciát szervezi meg a kozákon belül. Ami a kül- és biztonságpolitikát, a védelmi politikát illeti, ez a 44. kozák lesz, amely ennek a két nagy témakörnek szenteli magát, meghívták az Európai Parlament és Nemzeti Parlamenti képviselőket, és egy kérdőívet kellett kitölteniük. Ezen kérdőív válaszaiból készül majd a 14. évente kétszer megjelenő jelentés. Szeretném elmondani, hogy az Európai Parlamenti Külügyi Bizottságok értekezlete amely májusban került megrendezésre idén Svédországban. Ennek a konferenciának a konklúzióiról is szeretnék röviden szólni vagy hivatkozni, és ebben az illetékes elnökök kijelölik, kiemelik a nemzeti parlamentek szerepét a közös kül- és biztonságpolitikában és védelmi politikában. Éppen ezért az elnök a nemzeti parlamentek külügyi bizottságainak értekezete mandátummal rendelkezik a parlament, a belga parlament, együttműködik az Európai parlament, és kidolgoztak egy nagyon fontos javaslatot ezen ellenőrzés gyakorlására vonatkozóan. Ezt a javaslatot a következő konferencián a 2011-ben kerül megrendezésre. Madridi találkozóján 2010. május 31-én és június 1-én a Kozák kiemelte nyilatkozatában, munkáját összegző nyilatkozatában kiemelte, hogy mennyire különleges jellemzői vannak ennek a politikának, és a Kozák kiemeli, hogy nagyon fontos szerepe van a nemzeti politikák, a nemzeti parlamenteknek, a közös külügyi fellépések ellenőrzése és közös védelem területén. Idézett, bezárvat idéztem ezen konferencia konklúzióiból. Nagyon fontos tehát ez a téma, és új környezetben dolgozunk, hiszen a Lisszaboni szerződés hatályban lépésével új környezet alakult ki, egy új fejezet nyílott meg a védelmi és biztonsági politikában. Az 54-ben létrejött brüsszeli szerződés, amelyet módosított formában ö, került elő, ugye a szerződés véget ér, véget vetett a Nyugat-Európai Uniónak, tehát lejárt a Nyugat-Európai Unió szerződése, úgy tetszik. Nos, a Európai Unióról szóló szerződés illetékes bekezdése rendelkezik a közös kül- és biztonságpolitikáról. Nagyon fontos, hogy ne felejtjük el a NEU, tehát a Brüsszeli Szerződés történelmi szerepét a NYEU közülése is befejezi munkáját. A NYEU közülése volt az a parlamenthez hasonló testület, amely eddig ki ellátta a parlament közi vagy interparlamentáris tevékenységet. 2011. júniusában úgymond megszűnik a NYEU közülése, parlamenti közülése, tehát nyitott marad az a kérdés, hogy a védelem és biztonság területén ki fogja elvégezni az ellenőrzést, hiszen ez a közgyűlés, mint említettem, a NEU közgyűlése megszűnt. A kérdés az, hogy a 27 tagállam nemzeti parlamentjei hogyan tudnak közösen vitázni a KKBP kérdéseiben az érintett szereplőkkel együtt. Mi lesz az Európai Parlament szerepe ebben a parlamentközi együttműködésben? a kül- és védelmi és biztonságpolitika területén. A policy briefing, amelyet kaptunk, ez a tájékoztató kiemeli azt, hogy az Európai Parlament Külügyi Bizottsága minden évben eszmecserét szervez a nemzeti parlamentek képviselőivel, pontosan a kül, illetve a védelmi és biztonságpolitikai kérdésekkel kapcsolatban. Nagyon fontos a kettős demokratikus deficit kérdése ha úgy tetszik, a parlamentnek csak nem annyira erős döntéshozó hatásköre van. A nemzeti parlamentek ebben a fázisban továbbra is sokkal jelentősebb formális hatalommal vagy hatáskörökkel mm, rendelkeznek, de nem tudnak a nemzeti szintű döntéshozó mechanizmusok megfelelni a komplex európai kérdéskörnek. Nos, hogyan lehet garantálni, növelni a döntések demokratikus legitimitását a külpolitika, illetve a biztonság és védelmi politika területén. Hogyan lehet a szétforgácsolódást feloldani? Mert természetesen ez következménye lesz annak, hogy hiányzik az átláthatóság, nem lesz koherencia, egy új etapot, egy új fejezetet nyitottunk. Az a kérdés, hogy hogyan lehet alacsony költséggel mindenki számára elfogadható megoldást találni. Nagyon érdekes elemzést készített egy belga szakértő, André Dumoulin úr készítette ezt az elemzést. Ezek a nagy kérdések, nos hát ezekre választ kell adni a következő hónapokban. Danjean elnök úr hivatkozott a Lisszaboni szerződésre, az lesz a, úgy tetszik, az a bizonyos vezető, vagy iránymutató elem, amely segíti munkákat. A fő képviselő asszony, aki felelős ezeken, ezen a politikákért, a kül, illetve a és politikáról, nos, a főképviselő asszony elhangzott már az Európai Parlament értemében is, az Európai Parlamentet be kell vonni ebbe a folyamatba. Nagyon fontos a tanács, a főképviselő figyelembevétele, nagyon fontos, hogy beszámoljunk a külpolitika, illetve a biztonság és védelmi politika terén elért eredményekről. Ezzel kicsit talán válaszolni lehet néhány feltett javaslatra, kérdésre, Brock úr javaslatára, ami az ide vonatkozó jegyzőkönyvre vonatkozik. Az Európai Parlament idézem, és a nemzeti parlamentek közösen döntenek arról, hogy hogyan szervezik meg a parlament közi együttműködést hatékony módon az Európai Unión belül. A tízes cikke értelmében, ugyanabban könyvben idézem, a parlamenti szaktestületek konferenciája is szervezhet parlament közi konferenciákat, konkrét kérdésekben, a közös védelem, biztonság területén. Kedves elnök úr, kedves kollégák, folytatni kell ezt a folyamatot, tehát a három ö, politikának az ellenőrzését, méghozzá parlamentközi módon ellenőrizni kell. A 27 tagállam parlamentjeinek fontos ellenőrző szerepe lesz a kül, biztonság és védelmi politika területén. Sajnálatos lenne, ha a Lisszaboni szerződés hatályba lépése, amelyben több rendelkezés megerősíti a nemzeti parlamentek együttműködését és hozzájárulását az Európai Unióhoz, sajnálatos lenne, hogyha ők visszalépnének, és szerepük csökkenne ebben a három politikai kérdésben, a védelem és biztonság területén azért is sajnálatos lenne, mert a nemzeti parlamentek azok, amelyek illetékesek, ők küldik a külföldi misszióra a csapatokat, finanszírozzák őket a költségvetésekből, azok az elemek, ezek az elemek nem ellenmondásosak. Nagyon fontos az Európai Parlament ellenőrzési hatáskörének kibővítése. Pillanatnyilag több opció van előttünk az asztalon a KBVP parlamenti ellenőrzésében. Egy sor nemzeti parlament már megnyilvánult témában külügyi bizottságuk, Európai ügyi bizottságuk révén, vagy plenáris ülésükön. Nyilván mindegyiküknek az álláspontja némiképpen eltér, a delegációk összetételét, méretét illetően, logisztikai támogatás, finanszírozást illetően, az Európai Parlament részvételét illetően. Elnök úr, egy sor nemzeti parlament álláspontját ismerhetjük meg, nem akarom ezeket részletesen ismertetni, de mégis nagy vonalakban beszámolnék ezekről. Az egyik opció, ami a NEU közgyűlésben felvetődött, és szeptember 15-én megfogalmazódott egy KKBP-KBVP ügyi állandó konferencia létrehozása lenne a Lisszaboni Szerződés egyes melléklete alapján, jegyzőkönyve alapján a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament részvételével az országok az egyes tagállamok méretének arányában valósulna meg a képviselet, külügyi bizottságok, európai bizottságok képviselnék a nemzeti parlamenteket, nyolc képviselőn az európai parlamentnek, és konszenzusos alapon hoznák a döntéseket évente a az Európai Tanács eseményeire reagálnának, és két bizottsága is lenne ennek a konferenciának, védelmi és külpolitikai kérdésekkel foglalkoznának, közbeszerzés lenne egy soros titkársági rendszer, amit a nemzeti parlamentek biztosítanának, Brüsszelben kétszer, illetve fél évente kétszer a tagállamokban ülnének össze a fordítási, tolmácsolási, illetve infrastruktúrális költségeket az Európai Tanács biztosítaná a parlamenti igazgatósága révén. Ez lenne az egyik opció. A másik opció az lenne, hogy a koszák venné át a KKBP, KBVP ügyeket féléves ülésein, vagy rendkívül üléseket is tarthatna. Úgy gondolom, hogy ez egy minimalista megoldás, talán mások is egyetértenek velem. A harmadik opció az lenne, hogy a KKBP-KBVP parlamenti kontrollját a az Európai Unió nemzeti parlamentjeinek két meglévő szervezete, a COFAC és a CODAC venné át. Ennek a munkának az intenzitásáról, formájáról még tehát döntést kell hozni. A parlamenti kontroll vagy a kofákon belül, vagy egy kiterjesztett kodákon, kodák révén valósulna meg. Az Európai Parlament hat tagja részt venne a munkában és fél éves rotációs rendszerben a nemzeti parlamentek biztosítanák a működéshez szükséges költségeket. A francia parlament ezzel ért egyet. Más tagállamok a kofák elnökök értekezletét kombinálnák a kodák működésével, nagy-Britannia például így gondolkodik. Mások úgy gondolják, hogy az olasz formula kellene, hogy érvényesüljön. A szenátus és a, az olasz képviselőház is emellett van. A francia javaslat szerint tagállamonként hat képviselő venne részt, és, e, és hat EP képviselő, és a trojka fedezne a költségeket, illetve látná el a logisztikát, Brüsszelben fél évente lennének az ülések. Hát láthatják, hogy nagyon sokféle javaslat van, érdemes lesz ezeket mind megvizsgálni a mai vételben. Egyértelmű, hogy minden egyes opción belül több variáns is felmerül, vannak javaslatok, amelyek kidolgozottabbak, az Európai Parlament szerepével többet foglalkozott, a Védelmi Albizottság, ami ugye teljes, bizottság, teljes jogú bizottsággá válik, és nem albizottságként fog működni ami az a parlamenti kontroll intenzitását, erejét illeti. Hát az opciók különböző hangsúlyt helyeznek rá. Egyes javaslatok még félhivatalosak, a, az Európai Unió nemzeti parlamentei elnökeinek értekezlete a belga parlamentet kérte fel, hogy ezt a reflexiót folytassa, és ezt a munkát el is kívánjuk végezni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, kedves kolléga, valamivel kevesebb, mint egy óra áll rendelkezésre a vitához, és 20 kérték a szót. Azt kérem, hogy mindenki három percben fogalmazza meg a mondandóját. Robert Delpikiának adom meg a szót, aki a francia szenátus külügyi bizottságának alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr! Először németül szeretném Emma Brock kollégámnak megköszönni kedves szavait. Most világosan tudjuk, hogy mi a szándék. Köszönöm szépen. De nem egészen osztom az ön véleményét, ez nyilvánvaló. Szeretném megköszönni Le a javaslatait, Mm, hiszen, ha úgy tetszik, megnyitotta ezt a gondolatkört. Köszönöm szépen a belga parlamentnek a sok erőfeszítését. Nem hiszem, hogy mindenkinek fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a NEU közgyűlés az első egyetlen olyan intézményesített testület, amely lehetővé tette a 27 tagállam számára, hogy szervezet formájában magára találjon és tárgyaljon a védelmi kérdésekről emlékezhetnek arra, hogy véget vetett, tízen úgy döntöttek, hogy jövő júniusban véget ér a NYEU közgyűlése. Nem lehet egy ilyen érzékeny területen előrelépni, amely a tagállamok szuverenitását illeti. Egy ilyen témához nem lehet úgy hozzányúlni, hogy ne legyen demokratikus legitimitásunk. Nagyon fontos az ellenőrzés. Az egyetlen, az Európai Parlament által végrehajtott ellenőrzés nem elegendő szerintünk. Arra szeretnék hivatkozni, hogy ezek a döntések az érintett kormányokból adódnak, és az Európai Parlament nem képes a nemzeti kormányokat ellenőrzése alá vonni ezek a nemzeti parlamentek, kedves barátom, azt mondta, akik megszavazzák a védelmi költségvetést, és adott esetben e, engedélyezik egy konfliktusos területbe a csapatok küldését. Mi úgy gondoltuk, és én precizálnám, egyhangulag úgy gondoltuk, hogy a NEU parlamenti közülésének eltűnése, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy olyan struktúrát kell létrehozni, egy szak testületet, amely 27 tagállam elvonkozó vonatkozó érdekét képviseli. Úgy gondoljuk, hogy a kozák modelljét lehetne ö, alapul venni, ezt el kellene ismerni a Lisszaboni szerződésnek, és bizonyos rendelkezést be kellene építeni ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne az Európai Parlament képviseletét is garantálni. Ezzel az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket össze lehetne hozni. A jegyzőkönyv, amely a nemzeti parlamentekről szól, amely mellékelve van a Lisszaboni szerződéshez, idézem, a kozak, idézem, a kozak olyan parlamentközi konferenciákat szervezett szaktémákról, annak érdekében, hogy a külpolitikáról, biztonságpolitikáról, ide éltve a közös védelmi és biztonságpolitikáról is szervezett konferenciát a kozák, idézett bezárva. Tehát a kozákhoz hasonló ö, rendezvényeket lehetne megszervezni, a cél az lenne, így vagy úgy, hogy egy olyan formulát ö, hozzunk létre, amely a védelmi kérdések nemzeti parlamentek által nyomon követett ö, megvizsgálását tenni lehetővé. Nagyon fontos lenne a kapcsolatot teremteni hosszú távon, parlamentek és a Védelmi Unió, Európa, mint Védelmi Unió között. Mert különben a nemzeti parlamentek nem tudják szerepüket megfelelően ellátni. Úgy gondoljuk, hogy a jó formula az az, amely összehozná a különböző legitimitá legitimációs formákat. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen. Mm, Robert Most pedig Robert Water, Nagy-Britanniából. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy nem csak azt mondta, hogy az Egyesült Királyságot képviselem, hanem én voltam a NEU közgyűlés elnöke, vagy vagyok még a NEU közgyűlés elnöke. Tudom, hogy az önök állásfoglalásában ebben a bizottságban az szerepel, hogy nem jól értelmeztük a március állásolásban szereplőket, mert úgy tűnik, hogy nem voltak önök felhatalmazva, hogy megfelelő elnézést hagysanak végre a KVBP felett. Örülök, hogy itt sorainkban ülnek, NEU közülési tagok, és ha esetleg nem tudnám élve megúszni a mai ülést, tudom, hogy néhány kedves kollégám majd elviszi holtestemet ebből a teremből. Nos hát elnök úr, mint említettem, több kezdeményezés is volt, amely jelenleg zajlik, és azt gondolom, hogy ami a nemzeti parlamenteket irányítja, az az az álláspont, amely már többször előkerült a korábbi hozzászólásokból is, a nemzeti parlamentek, a nemzeti kormányok biztosítják a csapatokat, a nemzeti parlamentek, kormányok fizetik a csapatokat, határozzák meg a feladataikat, akik ellátják ezeket felszerelésekkel. Tehát mivel is foglalkozunk? Kormányközi politikával, amely szerepel a Lisszaboni szerződésben is, újra megfogalmazódik. Azok, akik ezt megnézték, és az én saját közülésemnek van egy bizottsága, amely itt fog holnap ülésezni Brüsszelben, jövőbe tekintünk, megnézzük, hogy milyen elképzelések jönnek a nemzeti parlamentekből és a sajátunkból. Ezek az elképzelések ezek olyanokról szólnak, akik meg akarják őrizni, vagy újra akarják alakítani azt a közgyűlést, amely most fog majd megszűnni. Van, aki azt mondja, hogy ne csináljunk semmit, bízzuk az Európai Parlamentre. Nos, hát megjegyzem, az általam említett állásfoglalásban a 91 es azt mondja, hogy emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament az egyetlen nemzetek feletti intézmény, amely jogosan igényelheti az EU e, biztonság és védelmi politikája feletti ellenőrzést. Szerintem az összes nemzeti parlament ezzel nem ért egyet ezzel a cikkeljel, és azt szeretné, hogyha alternatív modellt találnánk. Amint már ez elhangzott, előttem szóló francia kollégám által, ott van az az elképzelés, hogy hozzunk létre egy kozak típusú konstrukciót, amely egyenlő tagságot biztosítana a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament részéről, kétszer találkozának, és nem lenne állandó intézményünk. Szerintem ez egy passzív megoldás. Ez egy olyan megoldás, amelyben a nemzeti parlamentek tagjai összeüljének, hogy meghallgassák, amit mások mondanak hogy kioktassák őket. Szerintem ez a évente kétszer megrendezett találkozó nem a nemzeti parlamentek ellenőrző szerepét erősíteni. Szerintem én inkább azt a testületszerű konstrukciót támogatnám, plenáris üléseken találkozna ez a testület évente kétszer, amúgy lennének más ülésén, lenne egy kis titkársága, proaktív lenne ez a bizonyos testület, és parlamenti ellenőrzési funkciót tudnak betölteni. De egy dolgot ne felejtjünk el, nemzeti parlamenti képviselőként. Annak ellenére, hogy a KVBP kormányközi, itt Brüsszelben különböző intézményi struktúrákat hozott létre, amelyekhez szükség van megfelelő szintű parlamenti ellenőrzésre. Méghozzá nemzeti szinten van szükség az ellenőrzésre. A tanács, a COPS, a Katonai Bizottság, a Katonai Személyzet, az Európai Védelmi Ügynökség, ezek a struktúrák. Ezért kérem, esteklőn, kérem a kedves nemzeti parlamenti kollégákat, hogy a NEO közülés az elmúlt 55 évben ellátott fontos szerepét nem szabad elfelejteni, és szerintem egy utód testületet kell találni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Most az Európai Parlament nevében Görenc úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Megvárjuk, hogy hallottuk a NEO közülése elnökének hozzászólását. Azt szeretném elmondani, hogy meghajlunk a NEO közülés előtt. Valaki azt mondta, tisztelettel adózunk a, közül, az NEO közülésnek. Azt gondolom, hogy amit mondott, az nem teljesen helytálló. Nagyon fontos, hogy jobb minőségben szeretnénk a munkát végezni, mint a Bobo által, a kedves előttem szóló kollégá által elnök nyilvó közgyűlés. Pragmatikusan kell megközelíteni a parlamenti ellenőrzés. Legyünk pragmatikusak. Költségvetés. A nemzeti parlamenteknek van az utolsó szavuk. Aztán a tagállamok döntönek, a nemzeti parlamentek adott problémás esetekben, ami az elkötelezettség vagy a kötelezővállalás lényegét illeti, ami a katonai felszerelést, programot illeti rövid középhozzában a parlamentek, a nemzeti parlamentek döntenek. Nukleáris kérdés, az Európai Unióban két tagállamnak van nukleáris parkja, úgymond. Nem tudom, hogy az Európai Parlamentnek van-e szava ebben a kérdésben. Én tudom, hogy a 25 másik tagállamnak semmi közük és joguk nincs ebben a témában, a nukleáris fegyverek témájában szólni. Na most akkor nézzük azt, mindenfajta ö, elszáll, elszálltság nélkül nézzük meg, hogy hogyan lehetne egy európai parlamenti képviselőt, önt és egy tagállami képviselőt bízunk meg azzal, hogy ezeket a hiányosságokat ugyan értelmezze, és álljon elő javaslatokkal, amelyeket egy ezt követő ülésen megvitathatnánk. Azt kellene megnézni alapvetően, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük-e. Második megjegyzés. Ugyanúgy értelmezzük-e a szöveget az európai és egy nemzeti parlamenti perspektíváról. Dukár úr szólt egy másik kérdésről, és gratulálok kiváló előadásához. Nos hát úgy gondolom, hogy hiányosságok merülnek fel. A kozák, azért ne ringassuk magunkat illúziókban, a kozák 27 monológból áll sokszor. Egy 28-at teszünk hozzá. A 27 nemzeti parlamenti képviselő olyanok, mint a tehát ez nem, nem, ez egy monológus, tehát ne, nincsen eszmecsere vagy, vagy véleménycsere. Az elnökök értekezlete a parlamenti szabizottságok általában a 27 tagállam esetében a többségi pártok képviselték magukat. Nem tudom, ez eléggé demokratikus -e. Ez egy fontos hiányosság. Ami ezen közgyűlések összetételét életé, de hát itt most ennyit mondok, hiszen csak három percem van. A konklúzióm a következő, javaslatom is következő. Járjunk el nagyon is pragmatikusan nagyon fontos, ugyanazt a nyelvet beszéljük. Köszönöm szépen. Melgád asszony, az Európai Ügyek Bizottságának elnöke Dániából. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a mai találkozót nagyszerű lehetőséget kínál, hogy eszmecserét bonyolítsunk le a jövőbeli együttműködésről ezen a területen, és arról, hogy milyen formát öltsön ez az együttműködés, amikor a KKBP-ről és a KVBP-ről beszélünk az EU-n belül. A Dán parlamentben jelenleg nagyon is sokat beszélünk erről a témáról, és a Dán parlament megnézi, hogy azt tervezi, hogy szeretnék kiterjeszteni az együttműködést, amikor a KVBP-ről van szó, a visszavezetés egyes jegyzőkönyve értelmében. Úgy érezzük, hogy a parlamenti ellenőrzés nagyon fontos a nemzeti parlamentek számára. A kiinduló pontunk a következő, hogy a Dán parlament támogatja a főbb irányokat, amit a brit felsőkháza javasolt dokumentumában, tehát az lenne jó, hogyha a külügyi szakbizottságok elnökei rendszeresen találkoznának a parlamentiek, e, hat havonta kellene felváltani ezt az elnök kétekezetét e, a KVBP-ről szóló e, konferenciával. Ha megnézzük a konferencia összeállítását, hat képviselő lenne parlamentenként, a kül- és biztonság ügyi parlamenti bizottságok el, elnökei mellett szabadon választható a négy másik személy. A Dán parlament eh, akkor hagyja jóvá ezt a javaslatot, hogyha a külügyi bizottság elnöke egyenlő bánásmódban részesülne a KVBP bizottságok elnökeivel. Nagyon fontos, hogy megfelelő képviseletet garantáljunk ilyen üléseken. A Dán parlament ezen felül azt szeretné, ha politikai felelősséget a három trojka parlamentje vállalná magára, és segítséget kell nyújtani a kozák titkárságnak, a trió titkárságának és a brüsszeli képviseleteknek. A Dán parlament nagy jelentőséget tulajdonít a meglévő kapacitások felhasználásának a kozak kontextusban, amikor arról van szó, hogy ezeket a parlament közi konferenciákat meg kellene tartani. Ellenezzük azt, hogy külön titkárságot hozzanak létre, amely segítené az új parlament közi konferenciát, vagy interparlamentáris konferenciát. Én hajlandó vagyok a Dán Parlament Európa Ügyi Bizottságának elnökeként. Én nagyon szívesen képviseltetem magam a, ezen a konferencián, de hát nem mindig én jönnék el, de Dániában úgy érezzük, hogy nagyon fontos az együttműködés az új körülmények miatt, amelyek a Lisszaboni szerződésből adódnak, mi szeretnénk, az egész kontextus tekintenénk át. Merci, José Louis. Köszönöm szépen, José Luis Arno következik, a portugál parlament védelmi bizottságának elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a az Európai Parlamentnek, és különösen a Védelmi Albizottság elnökének E találkozó megszervezéséért. Reagálva arra, amit már Brock mondott, illetve a belga kollega által tartott előadásra, két fő aspektusra szeretném felhívni a figyelmüket. Először is, ami a védelempolitikát életi, Alapvető fontosságú, hogy a Lisszaboni szerződés alapján létrehozzunk valamilyen fajta parlamenti ellenőrzési mechanizmust. És ez az ellenőrzés két összetevőből kell, hogy álljon. Egyik összetevője európai szintű lenne, a Lisszaboni szerződés által juttatott új hatáskörök alapján, a második pedig a nemzeti parlamentek specifikus illetékességi területeihez kötődne nemzeti védelmi kérdések, költségvetésre gondolok alapvetően a fegyveres erők finanszírozása, illetve bevetésre szükség esetén, és az ellenőrzés gyakorlása. A fegyveres erők bevetése esetén eh, külföldön és nemzeti területen. A NEU hasonló dolgokkal foglalkozott, és legitim eh, illetékességgel, hatáskörrel is rendelkezett. És eh, annak idején a tanács főmegbízottjának számolt be tevékenységéről, de hát annak idején nem nagyon vette figyelembe a politikai szektor, vagy politikusi kör azt, hogy mit ajánlott a NYEU és a közgyűlés, közgyűlésben, soha nem jelent meg a külügyi főképviselő, ennek ellen egy a politikai legitimitása teljes mértékben megvolt ennek a testületnek, és nagyon energikusan lépett fel biztonsági és védelmi kérdésekben. A legjobb az, hogyha levonjuk a tanulságokat, és tovább lépünk nem szeretném elemezni a belga és francia kollégák által mondottakat. Mindenképpen csatlakoznék hozzájuk a portugál parlament részéről támogatnám az általuk elmondottakat. Nagyon fontos, hogy legyen nemzeti szintű ellenőrzés is. A közös védelmi és a közös külpolitika esetében. Úgy gondolom, hogy a parlamenti ellenőrzést folyamatosan kell végezni, vagyis a nemzeti parlamenteknek folyamatosan részt kell venniük a folyamatban és végső következtetésen pedig az, hogy egyedülálló helyzetben vagyunk, 27 tagállamban a külügyi szakbizottságoknak is más és más a szerepe a különböző országokban. A parlamenti ellenőrzést másként valósítják meg, másként valósítják meg egyébként, mint a védelmi szakbizottságok. Nagyon gyakran a védelmi szakbizottságok teljesen függetlenek, és más működési területük van, mint az Európai Integrációs Bizottságoknak, amelyek a koszákban együttműködnek, és más, mint a külügyi bizottságoknak. A parlamenti ellenőrzésre, bármelyik módszert választjuk is, interparlamentális együttműködés, vagy koda, kofák, KOSZAK, valamilyen megoldást kell találnunk, le kell vonni a NYEU tanulságait, talán azon is el kellene gondolkodni, hogy a nyelvút újraélesszük mindenképpen szükség van egy olyan testületre, ahol az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együttműködhetnek, és a közös védelmi és biztonságpolitikán rajta tarthatják Európában a szemüket. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hadd emlékeztessem önöket, hogyha minnyáján az ebédszünetig hozzá akarunk szólni, akkor be kell tartanunk a három perces időhatárt, és ha megengedik, akkor egy kalapács koppintással jelezni fogom a három perc leteltét, így fegyelmezzem a részvevőket. Gómez asszony az Európai Parlament részéről. Köszönöm, elnök úr, úgy vélem, jó magam is, hogy nagyon fontos, hogy itt megtartjuk ma ezt a vitát, hiszen nagyon fontos kifejezni azt az ellenőrző szerepet, amelyet mind az Európai Parlament, mind a tagállami parlamentek gyakorolnak a Lisszaboni szerződés értelmében. Egyetértek a honfitársammal is, Arno úrral, azt illetően, hogy le kell vonni a tanulságokat a NEU működéséből. Azt hiszem, hogy most a jogi keret különböző, de a tanulságok mindenképpen fontosak. Nos, ezért is gondolom, hogy egyrésztről nem tartozom azok közé itt az Európai Parlamentben, akik úgy vélik, hogy a Védelmi Albizottságnak teljes jogú szakbizottságá kell a külön a külügyi szakbizottságtól. Én úgy vélem, hogy talán a jövőben felmerül majd egy ilyen igény, egy ilyen szükséglet, de jelenleg nem így van. A Védelmi Albizottságnak véleményem szerint továbbra is albizottságnak kell maradnia a külügyi szakbizottsághoz kapcsolatban. A KBVP ugyanis a külpolitika egyik eszköze sok más eszköz mellett fontos, tehát ezen bizottság, illetve albizottságok egymáshoz való viszonyát meghatározni. Fontosnak tartom azt is, hogy bizonyos rugalmassággal kell rendelkeznünk ezt illetően, de nem szabad, hogy túlságosan merev mechanizmusok fogjaivá váljunk egy túlságosan merev statútum révén, amely gyakorlatilag ezt a kapcsolatot a két bizottság között kiüresítené. hiszen így módon 28 monológ alakulnak ki a kozákon belül, ahogy ez már elhangzott, ezt nem tartjuk kedvezőnek, az ellenőrzési kompetenciánkat gyakorolni kell tagállami szinten, annak érdekében, hogy megfelelő interakció, illetve eszmecsere alakulhasson ki parlamentjeink között. Nos, ebben az értelemben én amellett lennék, hogy a Dán kolléga által javasoltakat kövessük, tehát eszmecsere, de nem feltétlenül titkárság, egy adhok titkárság létrehozásával. Azt hiszem, hogy a válság időszakában nehéz lenne megérteni a polgárok számára, hogy egy specifikus titkárságra pazaroljuk a pénzt. Ezzel szemben az Európai Parlament titkárságát használhatnánk fel, hogy a tagállami parlamentekkel megfelelő eszmerecserét tudjunk folytatni. Azt hiszem, hogy az európai parlamenti képviselők, valamint az egyes parlamentek megfelelő szakbizottságainak tagjai így módon jobban tudnának együttműködni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vretos úr, a görög parlament Európai Ügyi Bizottságának elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. ami döntéseket hozni kell a KVBP-ről, azokat egy, egy hangulat kell meghozni ezeket a döntéseket. Most van már kormányközi aspektusának a kérésnek is, a nemzeti parlamentek szerepe elsősorban egy irányító útmutató jellegű. Örülök annak, hogy a parlamentnek több hatásköre van a védelem területén, mint korábban, de a görög parlament védelmi kérdésekben sokkal fontosabb, és persze ez természetes. Másodszorban nagy figyelemmel kísértem Brock úr előadását, és több pontot nagyon érdekesnek találok az előadásából. Ezeket kiemelném. Ha jól értettem Brock urat, azt javasolja, hogy jöjjünk össze a nemzeti parlamentek szakbizottságainak elnökei ülésezzenek az Európai Parlament külügyi bizottságának elnökével. Ez aláásná a görög parlament hatáskörét. Nem lenne hatékony, ha csak elnökök ülnek össze, nem pedig egy egész bizottság vagy bizottságok képviselői. Szerintem ez nem helyes csak elnökök szintjére helyezni. Azt is hallottam, hogy Brokkor, mint azt mondta volna, hogy nincs szükség tanulmányokra, nincs szükség jelentésekre, nem kell titkárság, stb. stb. Hát képzeljék el az Európai Parlamentet, ha nem lenne titkársága, nem lennének titkársági háttere, ha nem lennek jelentések, állásfoglalások, teljesen működésképtelen lenne. Ezt nem tudom alátámasztani, nem tudom elfogadni ezt a kijelentését Brokkónak. Aztán itt van a kérdés azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy milyen munkát végeznek. Tehát nem csak a parlament, hanem európai intézményekről általában szólnék, további lépéseket kell tenni. Látom te Deka urat, a szenátus korábbi elnökét. Nagyon sok mindent elvégeztünk már, és sajnálatos az, hogy nem hívják meg az összes embert a többi Európai Uniós intézményből. Nekik is lenne mondandójuk. Nem akarok nagyon negatív lenni, tehát javaslatom, elnök úr, a következő. valamilyen testületet létre kellene hozni, amely arányossági elven alapul, abban az értelemben, hogy megfelelő képviseletet garantál a tagállamok részére, lenne egy titkárság, nem kellene nagy legyen ez a titkárság. Nem rengeteg pénzről van szó. Ahogy európai parlamenti képviselő kolléga mondta, nem pénzt akarunk elpazarolni, nem kerülne sokba. De Kellenek bizottságok, kellenek jelentő, jelentéstevők, kellenek jelentések, mert csak így tudunk valódi hatással lenni a KVBP-re. És hadd mondjam el, ami a költségvetést illeti, nem rengeteg pénzről van szó. Nem látom be, hogy a tagállamok miért ne járulhatnának hozzá a költségvetéséhez ennek a testületnek. Ha nem így járunk el, akkor a közvéleményt nem tudjuk elérni országainkban. Sok mindent elmondtak már a kozákról. Egyetértek azzal, hogy a kozákot is vonjuk be ebbe a folyamatba, de a mostani struktúrája a kozáknak nem hatékony. Nemrégiben elnököltem egy kozák ülést, és úgy éreztem, hogy döntéshozatali kapacitása nagyon és gyenge volt. És a baj az az, hogy az Európai Parlament képviselői, akik a kozákkal dolgoznak együtt, nem akarják, hogy a kozák túl sok hatáskörrel, hatalommal bírjon. Valami sokkal jobb dologra volna szükség, mint a kozák. Olyas valamire lenne szükség, sajnos nem halljuk már az előadót, mert a, az elnök úr megszakította. Elnök úr, mindenki szeretne szót kérni, ezért sajnos meg kellett szakítani. Kérem, tartsák be a három percet. Forflund úr, a svéd parlament illetek és bizottsága részéről. Thank you, Chairman. I'll do my best to stick to the three minutes. Köszönöm szépen, és be fogom tartani a három percet. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a vendégszeretetért. Másfelől emlékeztetnék rá, hogy a KBVP-re vonatkozó hatodik és hetedik cikk a Stockholmi elnöki konferencia záró következtetéseiben azt mondja ki, hogy a KBVP ellenőrzésében, illetve az Európai Unió mm, zöggenőmentes működtetésében a nemzeti parlamentek szerepét az elnökök hangsúlyozzák. Tehát a jövőbeli közös és biztonságpolitika, illetve biztonság és védelmi politika parlamenti ellenőrzésében szerepet kell a nemzeti parlamenteknek adni felhívást intéz az EU elnökségekhez, hogy az Európai Unióban működő nemzeti parlamentek bevonását sem munkálkodjanak. Hangsúlyozzák az elnökök a nemzeti parlamentek szerepét tehát, és nagyon örülünk neki, hogy ez a munka megkezdődött. Az észt, litván, az Egyesült Királyságbeli résztvevők szavaival egyetértve mi úgy gondoljuk, hogy az interparlamentáris együttműködésnek egyetlen program mentén kell megvalósulni a nemzeti parlamentek irányításával a meglévő struktúrák alapján ugyanakkor érzékeljük, hogy az Európai Parlament is érdeklődik a KBVP parlamenti kontrollja iránt, úgy gondoljuk, hogy a, az információhoz való hozzáférést biztosítani kell. Az Európai Parlament a COFAC-ban, illetve a Védelmi Szakbizottság elnökök értekezletén is képviselve van, a Kodákban, és mi üdvözöljük a parlament tevékenységét e keretek között. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen, hogy betartotta az időkeretet, három perc alatt volt, és ez az első ma. Tának úr. Köszönöm, elnök úr. Nos, a Brock jelentés a külügyi szolgálat felelőtése szempontjából sikeres volt a válság elvonta a figyelmet e témáktól és a Lisszaboni szerződéstől. Egészen komoly konzultációs jogköröket sikerült a parlamentnek megszereznie, még a szerződésben előírtaknál is nagyobbat. A nemzeti parlamenteknek is fontos lenne a betekintési lehetőség az én frakcióm úgy ítéli meg, hogy a nemzeti parlamentek szerepe alapvető fontosságú, különösen a biztonság és védelmi kérdésekben, és csak a nemzeti parlamentek adhatják jóváhagyásukat ahhoz, hogy a nemzet fiai, lányai hadszintéren bevetésre kerüljenek. 2011-ben a NYEU megszűnik. Maprolt kollégám, az Egyesült Királyságból elnöke volt ennek a közülésnek. Új formát kell kialakítani a parlamenti kontrollhoz a parlamenti, az európai parlamenti képviselők természetesen nem rekezdhetők ki ebből a folyamatból, ugyanakkor az Európai Unió költségvetéséből állják az EU missziókat, például a koszovói EULEX missziót, ez egy alapvető KBVP misszió. Ezért új szellemben kell a nemzeti parlamenti képviselőknek és az európai képviselőknek együttműködniük, nem a rivalizálás jegy egyében a szerződés nem írja elő, hogy milyen értekezleten, a KKBP, a KBVP átfedéseivel is foglalkozni kell, illetve a NATO közgyűlés sem szerepel egyébként a NATO alapokmányában. Meg kell vizsgálni, hogy a gyakorlatban kik vesznek részt majd ebben a munkában, illetve hogy jelenleg kik vesznek részt benne még arról is vitát kell folytatni, hogy a nemzeti parlamentek képviselete milyen méretű legyen, és a nemzeti költségvetések ből kell -e finanszírozni a találkozókat, illetve hogy Brüsszelben tartsuk -e ezeket a találkozókat. Engem meglep a Lordok házának a felvetése, hogy kofák, kodák alapon működjen ez a dolog, és csak hat európai képviselő venye részt az üléseken, így nem lenne semmilyen brit képviselet, ez teljesen abszurd. Úgy gondolom, hogy konszenzus nehéz kialakítani. Nemrégiben itt járt a brit alsóházból egy képviselő, és a delegáció frakció úgy tűnt, hogy osztja az én nézetemet. Van egy brit ismert euroszkeptikus, aki azt mondta, hogy igenis szükség van az Európai Parlament képviselőire is, mert nagyon bonyolult kérdésekről van szó. Köszönöm szépen, most pedig Dödeker úrnak adom meg a szót, a belga szenátus külügyi bizottság alelnökének. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm szépen a Védelmi Albizottságnak, hogy megszervezte a mai ülést. Szerintem ez a mai ülés nagyon lényeges. Azt szeretném elmondani, hogy azok a körülmények, amelyek között ma ülésezünk, nyilvánvalóan összekapcsolhatók az Európai Unió evolúciójával, a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével, amely szerződése oda vezetett, hogy megszűnt a módosított brüsszeli szerződés hatáját, vesztette pontosabban. Ami sajnálatos lenne nagyon, az az, hogy ha úgy gondolnánk, hogy mindannyian mi részt vettünk az Európai Unió fejlődésében, a Lisszabon, és kell lenne, hogyha a Lisszaboni szerződés egy demokratikus deficitet hozna létre egy ilyen fontos témakörben, mint a KVBP. És attól adok, hogy lehet, hogy ez be fog következni, ha továbbra is rivalizálunk intézményi szinten, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek rivalizálása sajnos ide vezethet. Amikor Brokkurat hallgatom, a polgári műveletek nagyobb számúak, mint a katonai műveletek, szerintem ez mm, nem azt tükrözi, hogy kinek a felelőssége, hogy miért voltak esetleg nem jó kimenetelőek a katonai műveletek. Nos, igyekezzünk mindenki számára hasznosak lenni. A nyelv közülése, amely el fog tűnni, hihetetlen szolgálatot tett minden nemzeti parlamenti képviselő számára, akit 60 éven keresztül érdekelt ez a téma. És itt tanulták meg a védelmi politika európai szemléletű vizsgálódását. Nem csak nemzeti nézőpontot tanultak. Tehát amikor egy európai biztonsági védelmi politikát kívánunk létrehozni, nyilvánvalóan ez egy Fontos a nem nemzeti, hanem az európai megközelítés. A szerződés 9-es cikkeje azt mondja, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közösen határozzák meg együttműködésüket, első pont. A 10-es cikkei azt mondja, hogy együtt megszervezhetnek szaktestületek konferenciáit olyan témában, amit fontosnak tartanak. Most azt kérdezem magamtól, önöktől, a nemzeti parlamentektől, az európai parlamenti képviselőktől, most azt mondom, hogy miért nem alkalmazzuk ezt a szerződést. Döntsük el, hogy együtt működünk, Európai Parlament, Nemzeti Parlamentek, egy állandó interparlamentális konferencia létrehozásában. Minden évben meghallgatnánk meghallgatjuk ugye a tanács jelentését. Jó lenne a tanács a párbeszédet folytatni. Én szinte meg vagyok győződve arról, hogyha létrehozunk egy ilyen közgyűlést, egy interparlamentes közgyűlést, az európai parlamenti képviselők nagyon sok információt kapnának. Mert a stábvezetők, a fő katon, tehát a katonai vezetők és mindenki összeül, és információkat közvetít. Szerintem hozzuk létre ezt az interparlamentális konferenciát, a helyszínek megvannak, nem sok pénzbe kerül, titkárságok vannak, az Európai Parlamentnek van titkársága, a nemzeti parlamenteknek van titkárságuk, össze kell hozni ezeket a csapatokat, lenne egy katonai, lenne egy politikai bizottság, és ez lehetővé tenni minden nemzeti parlament számára, amikor úgy döntenek, hogy csapatokat küldenek valahova, és megszavazzák a költségvetést, akkor lássák, hogy milyen európai szintű felsőbb érdek vezérli őket e közben. Köszönöm szépen. Szalolainen úr, a Finn Parlament külügyi bizottsága részéről. Thank you, Mr. Uh, chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt hadd mondja köszönetet Brok úrnak és Dükárm úrnak nagyon érdekes bevezetőjükért. Nyilván el kell döntenünk, hogy hogyan folytatjuk európai szinten a közös külös biztonságpolitikai párbeszédet. Finnország számára ez különösen fontos Akár csak a többi nem NATO tagállam európai ország számára. Finnországban jól működik a parlamenti kontroll intézménye az alkotmány szellemében, értelmében a hangsúlynak a nemzeti szintű ellenőrzés megerősítésen kell lennie, hiszen ez a hatékony. Ugyanakkor a nemzeti parlamenteknek nyilván folytatniuk kell európai szinten a párbeszédet az európai kül- és biztonságpolitika tekintetében. Ez ugyanis nemzeti szinten nem valósítható meg a nemzeti parlamenteknek kell irányítaniuk ezt a párbeszédet, de az Európai Parlament részvétele is fontos. Rugalmas struktúrát látnánk szívesen, ahol nem EU tagállamokból érkezett kollégák is felszólalhatnak, részt vehetnek a munkában, a NEU-ban ez volt a helyzet körültekintően e, meg kell gondolni azt is, hogy hogyan lehet megerősíteni az EU biztonság és védelmi politikáját a NATO blokkolása nélkül. A külügyi és védelmi bizottsági elnökök találkozóit miként lehetne átalakítani, erről is el kell gondolkodnunk. Van egy fontos kérdés, ami felvetődik. Fontos az átláthatóság, de ki a felelős a reflexió továbbviteléért, és ki fogja létrehozni az új testületeket. A finn álláspont összegzéseként azt mondhatom, hogy a parlamenti együttműködés hozzáadott értéket ad, nem az ország méretén kell, hogy múljon a részvétel, érdemi eredményeket kell elérni, és a nyitott részvétel lehetőségét biztosítani kell a nem EU tagállamok számára, és költséghatékonyan, pragmatikusan, mindenfajta új struktúrák, titkárságok létrehozása nélkül kell a lehető legtöbbet megvalósítani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Andrew Duffnak adom meg a szót. Elnök úr, ami a parlamenti ellenőrzést illeti, azt hiszem, meg kell kérdeznünk, hogy hol van a hatalom, vagy hol van a hat, az ellenőrzés ereje. <clears throat> Nem a rotáló elnökség garantálja, hanem az állandó elnökség. Az Európai Tanács és a külügyminiszterek állandó konferenciája garantálja ezt. A kozák megoldás abból indul ki, hogy a, a rotáló elnökség még továbbra is betölt valamilyen funkciót. De nem így van. A kozák megoldás nagyon is alul képviselné az Európai Parlamentet. És ha alábecsüljük az Európai Parlament szerepét, akkor nem fogjuk tudni a Lisszaboni szerződés logikáját követni. A szerződés kiegészíti a kormányközi döntéshozatali folyamatot a KKBP-n és a KVBP-n belül. Ez egy közösségi megközelítés garant, garantál. Kávé és a bizottság politikákat javasolhat ezen gondolat mentén a tanács, minősített többséget hozhat döntéseket. És szerintem meg kell értenünk, hogy néhány kolléga szerintem nem látja ezt az eklektikus témát. Három parlamenti funkcióról kell beszélni. Van ez a presztízses, hagyományos nemzeti parlamenti funkció, ezt tiszteletben tartjuk. Ez egy egy parlamenti szerep. Aztán van az új, teljesen független hatáskör, amelyet az Európai Parlament kapott meg. Ezeket hatékonyan át kell ültetni a gyakorlatba, ezeket az új hatásköröket. A harmadik szerep, ez a közös együttműködésen alapuló szerep. Tehát arról van szó, hogy szeretnénk meghatározni azt, ami közös az összes tagállamban, meg kell nézni, hogy mik a fő védelmi kihívások, amelyekkel az EU-nak szembe kell néznie, és a mi feladatunk az interparlamentáris együttműködésben az az, hogy először is fogalmazzuk meg ezeket a közös érdekeket, aztán pénzügyi és politikai kötelezettségvállalást kell garantálni, és így lehet ellátni a KKBP és KVBP feladatainkat. Ez szerintem egy eléggé egyértelmű program, és szerintem ez, ez elég eszesek kell legyünk. Nem hiszem, hogy túl bonyolult lenne egy ilyen konszenzuson alapuló megközelítést bevezetni az interparlamentáris funkcióba. Köszönöm szépen, Frunzulica úr, a, a Román Parlament Illetékes Bizottságának elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ez az interparlamentáris eszmecsere a KKBP-ről és a KVBP-ről nagyon fontos, mert ez olyas valami, amely ezzel a kettős demokratikus deficittel kapcsolatos. Az Európai Parlamentnek kevés hatásköre van, de nagy betekintése, fontos szerepet játszik a jövőbeli politika kialakításában. A nemzeti parlamenteknek öm, erősebb formális hatásköreik vannak, de a közös védelmi biztonságpolitika területén nehezen tudnak eredményeket elérni. Csak ha együttműködünk az európai parlamentek és a nemzeti parlamentek, akkor játszhatunk fontos szerepet és akkor lehet a demokratikus légitimitást garantálni a közös védelmi és biztonsági politikában. Hölgyeim és uraim! Nagyon sok érzékeny téma van, például a NEU közülés feloszlása, nagyon fontos volt ennek a szerepe a közös védelem és biztonságpolitikában. Az átmenet a NEU-ból egy valami másba, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlament irányába, azt jelenthetné, hogy megerősítik a kapacitásokat, hiszen a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament azzal a lehetősége rendelkezik, hogy hatás gyakorol a költségvetésre. De a NEU-nak nem volt ilyen hatásköre. De mégis fontos szerepet játszott. És éppen ezért egy új, speciális mechanizmus kellene kidolgozni, ezt már megtettük a kozak esetében, a kozákra hivatkozva, azt hiszem, hogy ez egy jó kiinduló pont lenne a biztonság és védelmi politika területén. Aztán volt egy további javaslat, egy kozak variáció, hogy a régi testületet felváltsuk. A Lisszaboni szerződés jobb ellenőrzést tervez a tanács, az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek helyes eszközöket kell kialakítsanak. Annak érdekében, hogy ne csak papíron szerepeljen minden. Hölgyeim és uraim, nagyon sok mindent kell javítani. A szerződés értelmében ezt tudják, a szerződés értelmében a tagállamoknak teljes döntési, döntéshozatali hatáskörük van, a KKBP területén, a nemzeti parlamentek valóban sokkal jobb pozícióban vannak döntéshozatali szempontból. A Lisszaboni szerződésből kiindulva a mostani mechanizmusokat felhasználhatjuk, és a következő szintre felemelhetjük. Az interparlamentális együttműködés ezt ne csak olyan legyen, amely a jó gyakorlatokra vonatkozik, hanem olyan eszköz kell legyen, amely az európai intézmények felett gyakorolt legitim demokratikus ellenőrzés garantálja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lord Rappert a Lordok házából. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon üdvözlöm ennek a találkozónak a létrejöttét. Ez egy fontos kontribúció a Stockholmi elnöki találkozó után, ami májusban került megrendezésre, illetve jövő havi korszak találkozó előtt, illetve december 1-én Brok úr említett, hogy lesz még egy találkozó, nem tudom, hogy pontosan micsoda. A lényeg az, hogy a jövő májusban az európai házelnökök újra találkoznak itt Brüsszelben. A, az alsóház megfelelő szakbizottságainak vezetőivel egyetértünk azzal kapcsolatban, hogy mit javasol a Lordok háza. Nagyon fontos szerintem, hogy a Lisszaboni szerződés első jegyzőkönyve tizedik cikkéből induljunk ki. Ez azt mondja, hogy a koszák szervezi a különböző tematikus parlamenti találkozókat. Ide kell érteni a KKBP-t és a KBVP-t is. A 9-es cikk nem írja felül a 10-es cikk első felét, erről ne feledkezzünk meg. Ugyanakkor hatékony és hasznos megbeszéléseket akarunk tartani az európai parlamenti képviselő kollégákkal is. A kofákra, a kodákra építeni akarunk, nem megismételni őket, megkettőzni őket, és um, ahogy a Dán kollega mondta, különböző parlamenti bizottságoktól érkezhetnek a nemzeti képviselők. Értem, amit Tenok kollega mondott, hogy a hatos szám az egyik frakció számára gondot jelent, ezzel foglalkozni kell, de úgy gondolom, hogy nincs szükség súlyos komoly struktúra létrehozására nem tudunk ilyen költségeket pillanatnyilag kifizetni, és én nem értek egyet azokkal, akik jelentős állandó titkárság felállítását javasolják. Úgy gondolom, hogy ennek a munkának az eredményei nem közvetlenek lesznek, nem rengeteg jelentést kell írni, hanem közvetett eredményeket lehet elérni, a nemzeti parlamentekben kontrollt végző kollégák jobban informáltak, ezért jobban végezhetik ott a munkájukat. A közös struktúrának könnyűnek kell lennie. Köszönöm szépen, Galtieri úr következik. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Kétségkívül ez a vita megerősíti azt, hogy valamennyien egy új helyzettel nézünk szembe, amely arra is késztet minket, hogy vessünk számot bizonyos eredeti elemekkel, mondjuk így, valamint értsük meg egymást kölcsönösen. Nincs kétség afelől, hogy a tagállami parlamenteknek lényeges szerepük van egy olyan politikával szemben, amelyet az Európai Tanács, a tanács határoz el, és világos az is, hogy az Európai Parlamentnek számot kell vetnie ezzel a tényel, és meg kell értenie, hogy a tagállami parlamentek nem egy olyan intézményt jelentenek, amelyet az új európai szerkezet már meghaladott, hanem a demokratikus legitimitás forrásai ezek, és aki hisz a parlamenti demokráciában, azok számára ez azt jelenti, hogy ezt az elemet erősíteni, valorizálni kell, hiszen ez egy nagyon fontos elem az európai integráció jövője szempontjából. Ugyanakkor a tagállami parlamenteknek meg kell érteniük azt, hogy a KKBP és a KBVP nem tagállami politikák, hanem az Európai Unió politikái. Az Európai Unió rendelkezik intézményekkel, azaz a tanácssal, az Európai Tanácssal, az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel, és az Európai Parlament az a parlamenti szerve az Európai Uniónak, amely közvetlenül képvisel az európai polgárokat, és a Lisszaboni szerződés helyesen erősíti a tagállami parlamentek szerepét, amennyiben egyes hatásköröket, illetve új szerepköröket tulajdonít nekik az európai jogalkotási folyamatban, mint tagállami parlamentekként. Ugyanakkor a parlamenti ellenőrzés a fölött, amit a kormányok tesznek a második európai intézményben, tehát a tanácsban, ez egy nagyon lényeges elem az európai demokratikus folyamat legitimizációja szempontjából. De ez egy különböző dolog attól, hogy elképzeljük, hogy egyfajta új európai parlament fölött intézményt kellene létrehoznunk. Ezt a Lisszaboni szerződés nem tartalmazza, és ahogyan sok kolléga emlékeztetett erre, fontos kiemelni, hogy az Európai Parlament nagyon fontos funkciókkal rendelkezik, egy olyan szakpolitikát illetően is, amelynek döntéshozatali folyamata különleges szabályokkal rendelkezik, mint a KKBP és a KBVP, itt a 36-os cikkre utalnék, aznak megválasztás, aki a KKBP-t és a KBVP-t vezet, illetve a külügyi tanácsot elnököli. Ez egy új, alapvető új szerep, ahogy Daff úr is említette, és Tannak úr is emlékeztetett rá, hogy itt fontos a költségvetési hatóság szerepe is, a polgári dimenziót illeti, és a katonai beavatkozás a költségvetési részét. Tehát ezen újdonsággal szemben két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy ne értsük meg ezt, és mindenki a saját útján járjon tovább. Úgyhogy nem értelmezzük a jegyzőkönyvben foglaltakat, a másik út pedig az, hogy egy parlamentközi együttműködés módozatait megtaláljuk, amelynek olyan együttműködésnek kell lennie, amely a saját, a minden egyes intézmény között folyik, ugye az tagállami és az európai parlamenti intézmények között, és amihez nincs szükség új ö, titkárság létrehozásához, sem pedig az ellenőrzési ö, funkciók elosztására nincs szükség, hanem arra van szükség, hogy eszmecserét párbeszédet szorgalmazunk a különböző parlamentek között. Tehát egy találkozó pontot kell létrehozni, és azt hiszem, hogy ezen irányban kell tovább vitáznunk. Köszönöm szépen Szikászki úr a bolgár parlament képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, ezt az alkalmat, hogy részt vehetek ebben a párbeszédben. Tudom, hogy már megkezdődött az ebédszünet, és nyilvánvalóan a figyelem már nem olyan koncentrált, igyekszem valóban három percre szorítkozni. a védelmi politika a legkevésbé közös vagy közösségi alapú a KKB-n belül. Világosan fogalmaznék, tehát az országoknak a tagállamok arról dönthetnek, hogy mennyi szuverenitáshoz ragaszkodnak. Nyilvánvalóan az Európai Unió nem rendelkezik fegyveres erőkkel. és ez szükségesé, teszi a parlamenti ellenőrzést, hiszen parlamenti ellenőrzésről beszélünk. Most ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy mi a nemzeti parlamentek szerepe a parlamenti ellenőrzésnél. Az ellenőrzés mechanizmusát nem harmonizálták, és nem lehet egyetemes. Éppen ezért szükség van a parlamenti ellenőrzésre, amely figyelembe veszi a politikai sokszínűséget, és ez, ahogy el kell járni, az az, hogy figyelembe kell venni a nemzeti parlamentek sokszínűségét. Szerencsés dolog az, hogy az Európai Külügyi Szolgálat felállítása időbe telik, és azt az időt felhasználhatjuk arra, hogy megfogalmazzuk a KVBP-t. A diplomaták, amikor elfoglalják eh, hivatalukat, remélem, hogy világosan megfogalmazott politikával rendelkeznek. Ezt a politikát a parlament ellenőrzése nélkül nem lehet végrehajtani. És szeretném felhívni a nemzeti parlamenti képviselőket, hogy gyorsítsák fel a párbeszédet a nemzeti parlamenteken belül, és az unión belül jó lenne egy kölcsönösen elfogadható mechanizmust találni, amely garantálná a parlamenti ellenőrzést, és amely segítségével a nemzeti parlamentek kifejthetik véleményüket. Köszönöm. Omir úr következik a Ciprusi Parlament Védelmi Bizottságának elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr! be fogom tartani azt a felhívását, miszerint röviden kell, hogy szóljunk. Néhány nagyon rövid megjegyzésem lenne csak. A Lisszaboni szerződés valóban új lehetőségeket teremt számunkra, már ami a közös biztonsági és védelmi politikát és a KKBP-t illeti. Ezt azt szeretném mondani, hogy ahhoz, hogy az Európai Uniónak látható szerepe legyen a világ nagy saktábláján, ezt a politikát ki kell terjeszteni. Második megjegyzés, színekvánon feltétel ugyanakkor, hogy parlamenti ellenőrzés valósuljon meg. A KBVP felett, ami a KKBP szerves részét képezi. Ebből következik, hogy a parlamenti kontroll nem valósulhat meg a nemzeti parlamentek részvétele nélkül, hiszen olyan szakpolitikáról van szó, ami kormányközi területen valósul meg. A nemzeti parlamentek fellépése tehát nélkülözhetetlen, hiszen a nemzeti parlamentek ellenőrzik a nemzeti kül- és védelempolitikát. Ez a haderők bevetésében és a finanszírozásban egyaránt megnyilvánul az Európai Parlament részvétele legitim kérés, hasznos az együttműködés az Európai Parlamenttel. A külügyi szolgálat és a fő megbízott munkájának ellenőrzésében fontos szerepe van az Európai Parlamentnek. Tehát van egy kormányközi jelleg, ami megemlítendő, és nagyon fontos a parlamenti kontroll létrehozása. Az előző panelben felvetődött a ciprusi kérdés rendezésének igénye, hiszen ez az EU és a NATO között feszültségeket kelt. Neufitu kollega nagyon releváns érvekkel szolgált, Ciprus kérdésében és a NATO vonatkozásában szeretnék tovább pontosítani. Nem elég jó kívánságokat megfogalmazni a ciprusi kérdésrendezése kapcsán engedjék meg, hogy rámutassak az EU és az Európai Parlament felelősségére is, a kereskedelmi rendeletre gondolok, hogyha ezt a kérdést nem oldják meg, ez nagyon súlyos problémákat jelent a ciprusiak számára. Elnézést, hogy félbeszakítom, nem csak a saját ebédünkről van szó, hanem a tolmácsok beleegyeztek, hogy néhány perccel tovább dolgoznak, de az ő munkaidejüket is tiszteletben kell tartanunk, mondja az elnök úr, Zingeris úr következik a Litván Parlament külügyi bizottsága részéről. És köszönetet szeretnék mondani Brock barátunknak, tisztelt kolléga, tisztelt Dán kolléga, köszönetet mondunk a Dán vénökséget ezt a témát illetően, és amit az Európai Unió meg fog védeni, ezt a rendszert, ezt meg kell védeni, és ez nem ugyanaz a dolog, hogy itt egy, egy kontinens uniójáról van szó, hiszen kontinensünknek van egy történelme, két világháborúval a 20. században, a köztársaság történet, a francia nyilatkozat, tehát ez a teljes értékrendszer, ez a parlamenti védő szervezet, vagy védnökség, ez egyfajta értékek mentén szerveződik, és litván oldalról itt van három bizottságunk, három javaslatunk. Az egyik a legegyszerűbb javaslat az, hogy a kofak itt a védelmi oldalról van együtt a kollégáinkkal ez a szervezet, és ezt nagyon egyszerű elérni, és az a kovdak nevet fogja viselni, ez a szervezet, ez jobban hangzik, mint a kofak, ez minden, ha, tehát ez hat havonta ülésezik, és ez semmibe nem kerül, ez lenne a mi javaslatunk, és azt hiszem, hogy ez nagyon racionális elképzelés a parlamenti védnökséget illetően, és azt hiszem, hogy ez a közgyűlés tartalmazni fogja a NATO főtitkárt, illetve benne lesz a NATO főtitkár, valamint más kollégák a NATO oldaláról, tehát össze kell ülnünk és beszélnünk kell, és így módon a katonai költségvetésünket a tagállami parlamentekben jobban ki tudjuk fejteni, szükség van az információkra, a tájékoztatásra, össze kell gyűjtenünk az információkat, és aztán meg tudjuk tenni azt, ami talán a saját házunk táján kicsit népszerűtlen lesz, azaz meg tudjuk védeni a katonai költségvetésünket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Galer úr. A néppárt nevében nagyon gyorsan, aztán Emma Brokkor konklúzió. Köszönöm szépen. Az a benyomásom keletkezett a hozzászólásokból, hogy attól tartanak önök, hogy az önök nyeu közülésbeli tapasztalata elvész. Azt hiszem, hogy ez nem érdekünk. A válasz az kell legyen, és ezt Prokur kolléga elmondta az elején, rendszeresen találkoznunk kellene, konkrét kérdésekben, nem ünnepés üléseket kell tartani, hanem konkrét párbeszédet kell folytatni, és az oda vezetne, hogy például egy konkrét külföldi missziónál megvitatjuk közösen, hogy mi EU, Európai Uniós Parlament, a polgári részt támogatjuk, ugye nálunk ez a költségvetésben megvan, önök a nemzeti parlamentek pedig a katonai költségvetést hagyhatják jóvá. Az ideális az lenne, ha közösen egyszer egy konkrét esetben világosan megmondanánk, hogy mi mehet és mi nem. Amit nem szabad megtenni, úgy gondolom, a két legitimitás között, az európai és a nemzeti legitimitás között nem szabad egy harmadik szintet bevezetni, mert a legitimációnkat nem tudjuk egyesíteni. A brit parlament soha nem fog, vagy még soha nem hozott egyhangú állásoklalást amelyet a NEU közülés hozott, soha nem tartotta magára a kötelezőnek, csak a britek által. Akkor is, hogyha a NEU közülésben brit kollégák vettek részt. A legitimáció nemzeti. Nem lehet egy új köztes testületre ruházni. Éppen ezért remélem, hogy azzal a megközelítéssel, amelyet Brock kolléga előterjesztett, remélem, hogy rendszeres találkozókra sor kerülhet, azért, hogy konkrét témákat tudjunk megtárgyalni. Amit kértek titkárságot, nos itt az Európai Parlamentben minden lehetőség adott, és önöknek, nemzeti parlamenteknek is vannak nemzeti hivatalaik, irodáik itt Brüsszelben vannak a képviseleteik, azok a kollégák, akik az brüsszeli EU képviseleteken dolgoznak, nyilván ö, együtt tudnak működni a mi igazgatási struktúránkkal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Elmár. Konklúzió. Köszönöm szépen a javaslatokat, mert világosá vált néhány dolog számomra ezáltal. Csatlakozni Gáler kolléga javaslatához, mindenkinek azokat a jogokat kell gyakorolnia, amely helyszínt az alkotmány meghatározott. Nem lehet átadni egy intézménynek, amely sehol sem szerepel. Ha saját KKBP parlamentet akartunk volna, beírtuk volna a szerződésbe, de nem írtuk be. Együttműködés szerepel benne. Az együttműködés nem ellenőrzést jelent, hanem ezt vélemény cserét. Az szerepel benne a jegyzőkönyvben. Azt hiszem, nagyon fontos. A nyúl közgyűlése sem írhat elő semmit. Azt mondják, hogy át kell adni a fákját. Nem látom, hogy melyik fákját akarják továbbvinni. Nem volt ez a fákja sehol. Az Európai Parlamentnek jogait meg kell védenie, mint minden nemzeti parlament is megvédi jogait, hatásköreit, amelyek alkotmányosan biztosítottak számára. Azt gondolom, hogy ezt világosá kell tenni. Amit meg kell vizsgálnunk talán, ezt szeretném felajánlani. Egyik kolléga azt mondta, van egy nagy demokratikus deficit hiánya a Lisszaboni szerződés után. Én nem látom ezt a nagy lyukat. Ha van, nézzük meg, keressük meg. Javaslom azt, hogy az Európai Parlament részéről küldünk önöknek egy dokumentumot, amelyben bemutatjuk, hogy a vizsgálódásokat végrehajtjuk, megnézzük, hogy hol vannak a, a hatáskörök, és hol lehetnek esetleg hiányosságok. Lehet, hogy nincs igazam. És azt hiszem, erről vitáznunk kellene. egy ilyen hiányosságra rávilágítunk, meg kell nézni, hogy kell ezt a részt betömni, ha úgy tetszik. Meg kell tudni, hogy hol van ez a hiányosság. Néha az a benyomásom, hogy néha nem vagyunk tudatában annak, hogy hogy néznek ki az Európai Parlament hatásköréi a Lisszaboni szerződés, illetve az Európai Külügyi Szolgálat felállítását követően. Erről szólni kell, mert szerintem nem látjuk a konklúziókat, vagy a konzekvenciákat. Kozák például. Kozák azok az Európai Ügyi Bizottságokból álló. Nem a külügyi bizottságok, védelmi bizottságok, hanem külügyi, Európa ügyi bizottságok. A hatáskörök, amelyekkel rendelkeznek, nos hát rendelkezünk, nem tudom, hogy nincs arról szó, hogy itt van az Európai Parlament egyik oldalon, a másik oldalon a nemzeti parlamentek. Nem egészen értem, hogy ez hogyan hozható összefüggésbe az Lisszaboni szerződése. Ebből az okból kifolyólag ilyenek dolgokra is vigyázni kell, és a döntéseket hozunk. Minden parlament, amely úgy gondolja, hogy beavatkozunk hatásköreibe, hát akkor jelezze ezt, vagy pedig egy hangú szavazat kell.